Kedves kollégák, nagy szeretettel köszöntök mindenkit bizottságunk mai ülésén, és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság először tart ülést 2010-ben, és nagyon remélem, hogy ez az év sikeres lesz minden kollega számára, és a mi munkánk számára is természetesen. Tehát még egyszer üdvözlök mindenkit. Az év első ülésén, tehát a 2010. év első ülésén az első napi rendi pontunk a napi rendi tervezet elfogadása. Nincs módosítási kívánság a napi rendel kapcsolatban, így ezt elfogadottnak tekintjük. A második következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Az elmúlt év utolsó üléséről van szó, november 30-tól december 1-ig. Ezzel kapcsolatban sem merült fel semmiféle kifogás, illetve módosító indítvány, és ha a mai ülés végéig nem is érkezik ilyen, akkor az előző ülés jegyzőkönyve ezzel elfogadottnak minősül. A harmadik napi rendi pontunk az elnök közleményei. Ma semmi ö, nem szerepel ennél a pontnál, úgyhogy rögtön átugorhatunk a negyedik számú napirendi pontunkra, és ennek keretében nagyon nagy örömömre szolgál, hogy bizottságunk mai ülésén üdvözölhetjük Bibiana Aido Almagro asszonyt. Lehet, hogy nem jól ejtettem ki a nevét, örülünk, hogy itt van velünk. Ő, ő a spanyol esélyegyenlőségi miniszterasszony, a tanács elnöke, spanyol, tehát a soros elnökség képviselője, és a miniszterasszonyt és Spanyolországot, mint az elnökség a soros elnöklő országot szeretném köszönteni. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és sor kerül majd delegációs, illetve volt egy delegációs utazásunk Spanyolországba, és ezért köszönetet szeretnék mondani, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a spanyol elnökség munkarendjén, munkaprogramjában az esélyegyenlőségi kérdések prioritásként szerepelnek, különösen a nők elleni erőszak elleni harcra gondolok, amely valóban előszerepel a prioritások listáján. Köszöntjük Önt, miniszter asszony, 2008 áprilisa őt óta tölti be ezt a tisztséget, tehát azóta vezeti az esélyegyenlőségi tárcát. Még egyszer köszöntjük Önt a bizottságunkban, és örömmel várjuk az érdekes tájékoztatást és köszönjük előre azt a lehetőséget, hogy vitára is sort keríthetünk. Miniszterasszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságban, az Európai Parlamentban, az Európai Parlament az európai polgárok közös háza. Szeretném elmondani, hogy mi is a soros elnökségünk főbb feladatait, prioritásait. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a, ebben a parlamentben, amely már, már új kompetenciákkal is rendelkezik. A parlament fő szerepe az, hogy erősítsen meg bizonyos európai projekteket. Ez jelzi a politikai érettséget is a Lisszaboni szerződés már hatályba lépett, és ez is lehetővé teszi azt, hogy nagyon sok nehézséget felszámoljunk, és nagyon sok kollektív projektet megvalósítsunk. Éppen ezért szeretnék gratulálni önöknek, parlamenti képviselőknek, önök a polgárainkat képviselik. Hölgyeim és uraim, a, spanyol soros elnökség most már negyedik alkalommal elnökli az Európai Uniót. Miutánunk Belgium és Magyarország fogja átvállalni tőlünk ezt a feladatot. Már most együtt működünk ezzel a két országgal ahogy látni fogják majd, a mi elnökségünk nagyon sok új javaslatot fog tenni, politikai ajánlásokat tesz, új személyek is beléptek a munkába, ugye a kül- és biztonságpolitika terén, a külügyek terén trióban dolgozunk, tehát közös programokat dolgozunk ki, megfelelően az Európai Unió alapelveinek figyelembe véve a nők és a férfiak közötti egyenlőséget és esélyegyenlőséget. Ez az egyenlőség a férfiak és a nők között számunkra nagyon fontos transzverzális szempontból is. Én a prioritásunkról szeretnénk most beszélni, nevezetesen a foglalkoztatás és a gazdaság fellendítéséről van szó. Hölgyeim és uraim, az egyik legnagyobb pénzügyi és gazdasági válságot éljük át 60 év óta. A foglalkoztatottságra és a munkahelyekre is kihat ez a gazdasági és pénzügyi válság. Éppen ezért az elkövetkezendő tíz évre új projektekre van szükség. A ö, ö, Lisszaboni szerződés lehetővé teszi azt, hogy új célokat határozzunk meg, mert a régi célok, célkitűzések már nagy részben megvalósultak. Meg vagyunk győződve arról, hogy az új európai stratégiának mindenképpen a fenntartáson kell alapulnia. A hosszú távú fejlődés nagyon fontos a jövő szempontjából is. Tehát biztosítani kell a fenntartható fejlődést a gazdaság szintjén, a tudás szintjén, a környezetvédelem szintjén, az innováció szintjén, az új energiák szintjén, és figyelembe kell venni természetesen a az éghajlatváltozást is. Számunkra nagyon fontos a fenntarthatóság biztosítása a szociális társadalmi területen is. A gazdaság fő célkitűzése egy új gazdaságot jelent, nem olyan gazdaságot, amely katasztrófához vezetett. Meg kell próbálni mindenképpen egy szolidárisabb, hatékonyabb, igazságosabb modellt létrehozni az egyenlőség alapján. Éppen ezért az európai stratégia a 20-as 2020-as stratégia figyelembe veszi a nők integrációját a munkahelyiek létesítése területén, a munkaerőpiacon. A svéd soros elnökség már elindította az ezzel kapcsolatos projekteket. A Lisszaboni stratégiának nagyon sok célkitűzése volt, például a szociális integráció a nők és a férfiak közötti egyenlőség. De most 2010-ben ki kell mondani, hogy ezeket a célkitűzéseket nem tudtuk teljes mértékben megvalósítani, elérni. De az a munka, amely elindult, mindenképpen kell, hogy folytatódjon a nők és a férfiak érdekében, az egyenlőség érdekében. Az esély egyenlőség nagyon fontos szerepet játszik gazdasági téren is a férfiak és a nők között. Éppen ezért meg kell erősíteni minden olyan politikát, amely elősegíti az egyenlőség mm, fejlesztését. Fontos az, hogy az emberi tőke szintén figyelembe legyen véve, és ha a tudásról, az emberi tőkéről beszélünk, akkor a az emberek felét tudjuk, hogy a nők jelentik. A nők részvétele fontos a munkaerőpiacon, de ezt a férfiakkal egyenlően kell biztosítani. Természetesen nagyon bonyolult a helyzet a munkaerőpiacon is, már csak azért is, mert a nők nagyon sok terhet vesznek magukra. Ők gondozzák általában az idősebb embereket, a gyermekeket. Hát számukra mindenképpen fontos az, hogy jól beoszthassák a nők az idejüket. Ennek érdekében fontos az, hogy az új európai stratégiát folytassuk. A 2002-es barcelonai tanácsülésen fogadták el ezeket az alapelveket, amelyeket szeretnénk mindenképpen megvalósítani. Ilyen például az anyassággal kapcsolatos szempontok szeretnénk a nők, a dolgozó nők jogait védeni, itt elsősorban a terhes, a szoptató nőkre gondolok. Hölgyeim és uraim, biztosítani kell az egyensúlyt az alapvető tényezők között. Biztosítani kell a nők számára azt, hogy szabadon választhassanak, például a, akkor, amikor szülnek, hogy elmennek el például anyasági szabadságra vagy nem. Aztán nagyon fontos számunkra a férfiak és nők közötti jövedelmek közötti különbségeknek a rendezése. Ez 17,6% eh, volt a múlt évben. Azt szeretnénk természetesen, hogy minél több nő dolgozzon a munkaerőpiacon, de ne kevesebb pénzért, mint a férfiak. Nem fogadhatjuk el azt, hogy egyfajta új kizsákmányolás jön létre a munkaerőpiacon a nők ellen. Nem lehet a nőket elkülöníteni bizonyos területekre, ugyanis tudjuk azt, hogy a nők kevesebb bérért bizonyos ágazatokban dolgoznak csak fontos a szakmai fejlődésüket is biztosítani. Az oktatás területén is döntő politikai projektekre van szükség. Hölgyeim és uraim, egy új modellt szeretnénk elérni, és ez azt is feltételezi, hogy a döntéshozatali szinten ö, vállaljuk ö, közösen a felelősséget a gazdaságban, a ö, kereskedelemben, ö, minden területen. Biztosítani kell a versenyképességet. Természetesen akkor, hogyha ugyanolyan diplomával rendelkeznek férfiak és nők, akkor ugyanazt a bérezést kell kapniuk a vállalati tanácsok is fontos szerepet játszhatnának ezen a területen a tagállamokban. Hölgyeim és uraim, a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségért szeretnénk dolgozni. Ezzel azt is jelezzük, hogy szeretnénk véget vetni a nők ellen elkövetett erőszaknak. Az esélyeket biztosítani kell minden területen. De sajnos tudjuk, hogy az erőszak közös Európában, közös gyökerei vannak, nem hunyhatunk szemet felette. A különböző erőszak típusok ellen fel kell venni a harcot. Ez is az egyik célja az Európai Uniónak. 2002. március 7-én a tanács hozott különböző döntéseket, aztán a parlament szintén fogadott el jelentéseket, amelyeket a bizottság is jóvá hagyott. Ezen kívül dolgozunk egy új tanulmányon, amely a nők elleni erőszak felszámolása Európában témával foglalkozik. Márciusban az EBSCO ülésen fogunk majd erről tárgyalni. Ez a tanulmány figyelembe veszi a különböző szempontokat, a nők ellen elkövetett erőszak területén szankciókról is ö, szól majd ez az új ö, szöveg és közös stratégiát javasol a 27 tagállam számára. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy ha közös a probléma, akkor közösen kell mindenképpen a megoldásokat is megtalálni. Éppen ezért közös munkára van szükség. Figyelembe kell venni a különböző típusú erőszakot, amelyeket a nők ellen követnek el. Ugye itt az a családi erőszak az egyik ilyen típusú erőszak, aztán a szexuális erőszak, vannak a világon mindenhol nők és kislányok, akiket szinte rabszolga sorsban tartanak. Hölgyeim és uraim, Éppen ezért javasoljuk azt, hogy egy európai megfigyelő központot hozzunk létre, egy obszervatóriumot hozzunk létre e témában, tehát a nők ellen elkövetett erőszak témában. Össze kell gyűjteni a rendelkezésre álló adatokat. Ezeket az adatokat egy adatbázisba kell mindenképpen tanulmányozni az Európai Unióban meg kell vizsgálni a legjobb gyakorlatokat, a tapasztalatokat. Figyelembe fogjuk venni a 2009. november 25-én az Európai Parlament által elfogadott jelentést is, ami pedig a nők védelmét illeti. Szeretném aláhúzni azt, hogy a Stockholmi program keretén belül 12 tagállam támogatására számítunk annak érdekében, hogy létrehozunk egy európai védelmi rendszert. Ez azt jelenteni, hogy azon nők, akik áldozatai a erőszaknak minden országban védve legyenek. Tehát ez egyfajta nemzetközi vagy európai védelmi rendszert jelentene, és a jelentésünkben azt javasoljuk, hogy a bizottság tegyen javaslatot arra, hogy európai szinten egy egységes telefonszám létezzen, és ezt az áldozatok hívhassák már összegyűjtöttük az alapvető adatokat ezzel kapcsolatosan, és megkaptuk Portugáliától, Svédországtól és más országoktól is az adatokat. Ebben az évben, hölgyeim és uraim, a soros elnökség nagyon sok erőfeszítést szeretne tenni a szociális kirekesztés ellen is. Itt elsősorban szeretnénk felhívni a figyelmet az egyenlő bérezésre, a programunk egyik fő pontja ez lenne. De természetesen mindenféle diszkrimináció ellen fel szeretnénk lépni a szerződés 19. cikkének értelmében. A svéd és a francia elnökségek elindították ezt a munkát, és Múlt év áprilisában is volt szó erről a témáról. A diszkriminációt fel kell számolni, legyen az ö, ö, különböző területű, tehát vallásos, szexuális alapú, ö, etnikai, és így tovább. Itt nagyon sok még a teendőnk ezen a területen. Azt szeretnénk, hogy Európa, ö, és ezt a ö, szerződés is kimondja, hogy nem szabad máshogy fellépni a diszkrimináció ellen, mint ahogy ezt mi tesszük. A tanács természetesen még nem számolt be a jelen tárgyalások eredményeiről, ez, ezek, ezt is várjuk majd. Hölgyeim és uraim, hát ezek a fő prioritások. Még szeretnék arról is beszélni, hogy az Európai Fórum, amely február 4-én és 5-én kerül megrendezésre Kádizban, egy fontos találkozó lesz, és a pekingi platform óta, amely 15 évvel ezelőtt volt, és amelyre visszatért a svéd elnökség, ezt a munkát is tovább visszük. A, a fórumra Svensson asszony is el fog jönni, és az önök bizottságából még néhányan. Március 25-26-án Valenciában találkoznak az esélyegyenlőségi miniszterek. Ezen a találkozón az esélyegyenlőségről lesz szó, a gazdasági növekedésről, és így tovább. Aztán a spanyol és afrikai nők ötödik találkozójára kerül majd sor. Itt is ő, szeretnénk az esélyegyenlőségről beszélni. Ezzel szeretném zárni, hölgyeim és uraim, elnök asszony. Remélem, hogy nagyon gyümölcsöző lesz köztünk a munka a spanyol soros elnökség alatt. Köszönöm szépen! Itt van nagyon szépen köszönjük a bizottság nevében ezt a rendkívül fontos és informatív tájékoztatást. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon intenzív munkaév áll előttünk a spanyol elnökség alatt az esélyegyenlőség kapcsán, és reméljük, hogy a bizottságunk önnel nagyon jól együtt fog tudni működni. Számos hozzászólás érkezett a kollégák részéről, akik kérdéseket szeretnének feltenni. Azt javaslom, hogy most hallgassunk meg néhány kérdést a különböző frakciókból, mielőtt aztán megadjuk önnek a szót, hogy válaszoljon. Először Bauer asszony. Elnök asszony, rengeteg kérdésem lenne, de megpróbálok nem többet föltenni, mint kettőt, hogy a kollégák is szóhoz jussanak. Miniszter asszony, nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy eszmét cserélhetünk önnel. Isten hozta önt a bizottságunkba, remélem nem ez az utolsó találkozásunk. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy mivel hogy többször említette a nők és férfiak közti fizetésbeli különbségeket, mit szándékoznak konkrétan tenni azon fölül, hogy fölhívják a figyelmet. Úgy gondoljuk, itt a bizottságban jóváhagytunk egy eh, jelentést, amelyik azt kérte a bizottságtól, hogy hozzon, hozzon be egy új törvényjavaslatot, vagy, vagy gondolja végig a, a törvény hatékonyságának az emelését, mert hát van egy nagyon régi törvényünk, amelyik eh, ezt a kérdést gyakorlatilag rendezi Ezután, ezután, hogy a törvény nem elég hatékony, úgy gondoljuk, hogy a figyelmet fölhvni az nagyon-nagyon gyönge eszköz. Tehát úgy gondoljuk, hogy a magának a törvénykezésnek a hatékonyságát kellene emelni. Igaz, hogy törvénnyel ezt a, ezt a kérdést megoldani nem lehet. Azt szeretném kérdezni ezen fölül, hogy a, a önök azt jelentik a, a, az anyagukban, hogy az szociális agendát fogják vagy kívánják megújítani. Hogy jelenik meg ebben az esélyegyenlőség is? Most már aztán csak valóban egy kérdésem van. A European Protection Order az milyen típusú, milyen típusú anyag várható ebben a, ebben a kérdésben? Valamiféle green book, vagy valamilyen, valamilyen ö, ö, szigorúbb, megkötöttebb törvénykezési forma? Mit szándékoznak behozni eh, ebben a témában. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, Bauer asszony. Eh, Thompson asszony, tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én a magam részéről szintén Mm, csatlakozom ahhoz, hogy köszönetet mondok a miniszterasszonynak, hogy ilyen kiválóan bemutatta a prioritásokat. Ez nagyon reményre ad okot, bátorító, hogy a spanyol elnökség az esélyegyenlőséget émértékben prioritásnak tekinti. Számos kérdésem lenne, de egyet mindenképpen felszeretnék tenni, mégpedig a nők elleni erőszakkal kapcsolatosan. Spanyolország ugyanis az az ország Európában, ahol a legtöbb tapasztalat gyűlt össze ezen a területen. Kutató munkákra gondolok, a rendőrség tapasztalataira. Tehát a kérdésem az, hogy milyen tapasztalataik vannak, hogy a törvény hogyan tudta befolyásolni ezt a problematikát, és hogyan lehetne a spanyol tapasztalatokat Európában hasznosítani. Hogyan lehetne, eh, hogyan tudnánk ezt elsajátítani, például egy irányelv elfogadásával a nők elleni erőszak ellen, hogy ezt meg is tudjuk akadályozni. Köszönöm, köszönöm szépen, Tamson asszony, mondja az elnök asszony, és most pedig Dimelis asszonyé a szót, tessék parancsolni. Tessék, Jiménez asszony, a szó. Én is köszönetet szeretnék mondani önnek a bizottságunk és a saját magam nevében, hogy eljött ma a bizottsági ülésünkre. Mióta képviselő vagyok, július óta van ez így, az én számomra ez abszolút prioritásá vált, hogy a nők elleni erőszak ellen küzdjek, és igyekezzem azt megakadályozni, és nagyon remélem, hogy sikerül ebben előre lépnünk. A stokholmi programmal kapcsolatosan egy állásfoglalás ban a spanyol elnökség figyelmét felhívtam arra, hogy egy védelmi rendeletet dolgozzon ki a nők és a gyermekek elleni erőszak témájában, és ez mindenütt legyen érvényes, és ezt azután Stockholmban, meg is jelent a Stockholmi programban. Köszönöm az elnökségnek, hogy ezt a napirendre tűzte, és prioritásként határozta meg a kérdésem az, hogy mit szándékoznak tenni annak érdekében, hogy az európai törvény tényleg védje az erőszak áldozatait. Gondolja-e, hogy az elnökség alatt a különböző tagállamokkal sikerül ebben a kérdésben megállapodni? Szeretném szeretném kihasználni a jelenlétét és megkérdezni azt is, hogy a spanyol elnökség mit szándékozik tenni azért, hogy az aránytalanul nagy női munkanélküliség ellen fellépjen bizonyos régiókban, a mi régiónkban, például Andalúziában 27%-a a nőknek munkanélküli, és hát ez borzasztó súlyos következményekkel jár a család <clears throat> számára. Sokszor a nő a családfő és munkanélküli. Gondolják meg a spanyol elnökség alatt, gondolják, hogy tudnak olyan intézkedéseket foganatosítani, hogy például azok a nők, akik terhességük alatt veszítik el munkahelyüket, védelemben részesüljenek, mert ugye így módon nincs anyasági szabadság. És gondolnak-e arra, hogy támogatnak olyan szervezeteket, amelyek azért harcolnak, hogy azok a nők, akik gyermeket gyermeket szeretnének, de nem tudnak gyermeket vállalni, mert olyan számos egyéb problémával kell megküzdeniük. Köszönöm, Boszkot asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony köszönöm a szót, és nagy szeretettel köszöntöm én is a miniszterasszony. Lenne egy kérdésem az irányelvel, az esélyegyenlőség irányelvel kapcsolatosan természetesen nagyon jónak tartom, hogy az esélyegyenlőség prioritásként jelenik meg, és ez természetesen a Quality Summit-tal is összefügg, ami Svédországban volt két hónappal ezelőtt. Néhány kérdésem lenne. Az Equality Summit-nál a belga elnökség azt mondta, hogy az javaslatot szeretné majd tető alá hozni az elnökség alatt, de hát aztán azt is hallottam, hogy ez majd csak a magyar elnökség alatt, tehát a, a trió harmadik tagjánál érhető el. Hát azt szeretném tudni, hogy mi az oka annak, hogy ilyen késedelemre kerül sor, és mit szándékozik a spanyol elnökség tenni annak érdekében, hogy egy kicsit felgyorsítsuk ezt a folyamatot. És még egy konkrét kérdésem is lenne, egy más jellegű konkrét kérdés, az egészet már másfél évvel ezelőtt az előző parlamentben is tárgyaltuk, tehát arról van szó, hogy hogyan tudjuk az egyenlő bánásmódot biztosítani a szexuális orientáció esetén, a különböző fogyatékosság esetén, és akkor kiderült, hogy, né, hogy a nők néhány területen egyszerűen nem is kerülnek figyelembevételre az egészségügyi ellátásban, <clears throat> stb. A bizottság azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy 2010-ben mindezt rendbe kívánja hozni. Megtörténik ez? Milyen lépéseket tesz a spanyol elnökség annak érdekében, hogy ebben előbbre jussunk, hogyha Magyarországra várunk, akkor a dolog sokkal hosszabb időt vesz majd még igénybe. Köszönöm szépen. Köszönöm, Voszkó asszony. És akkor most Estrella asszonynak adom meg a szót, alelnök asszonyunknak. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Köszönöm. Miniszter asszony, én is szeretnék köszönetet mondani önnek, nem csak azért, amit elmondott, és a tájékoztatásért, amit kaptunk öntől, hanem gratulálni is szeretnék a spanyol elnökségnek azért, hogy prioritásként kezeli a gender kérdést, az esélyegyenlőséget, és létrejön ez a lépés a nők elleni erőszak témakörében az irányelvről hallottunk az anyasági szülési szabadsággal kapcsolatban, de hát más kérdéseim is lennének, és most csak erre a területre korlátozom a kérdéseket, mert ez az, ami engem a leginkább érint, és ez egy nagyon fontos kérdés, mert ma a vita során megnézzük majd a módosítókat, amelyek beérkeztek ezzel a témával kapcsolatosan. Tehát a kérdésem az, azzal kapcsolatosan, amit a miniszterasszony elmondott, elmondta, hogy milyen ö, fontosnak tartja a spanyol elnökség ezt az irányelvet, nem csak a lényeget illetően, tehát nagyon fontos a nők pozícióját védeni a munkaerőpiacon, sőt javítani is kell a nők szerepét, hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy a gazdasági válságból kilábaljunk. De hát a felelősség is felmerül ebben az összefüggésben. És volt egy innovatív javaslat, én terjesztettem ezt elő, mégpedig azt, hogy ezt valahogy össze kellene vonni az anyasági szabadsággal, ennek a kérdésével. Van egy másik irányelv, amely a szabadsággal foglalkozik, és annak ellenére, hogy a legtöbb tagállamban, kivéve talán Olaszországot és Németországot, már van ilyen szabályozás, hogy szülői szabadság, de európai szinten ez nem létezik. Úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőség lenne. Nagyon fontos lenne ez a, az apasági szabadság is, és modernizálni kellene és azt gondolom, hogy így módon tudnánk ezt tehát az apasági szabadságot is belevenni, és ez lényegesen javítana a helyzeten. És ezt csak akkor lehet elérni, hogyha a családon belüli felelősséget sikeresen meg lehet osztani. A kérdésem tehát az, hogy a spanyol elnökség megkívánja-e védeni ezt az elgondolást a tanácsban, beleértve ezt az irányelvet, tehát hogyan lehet ezt a szabadságot így alakítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Eszrel asszony. És most Romeva kollega és utána pedig a miniszterasszonynak adom meg a szót, hogy az első kérdéscsoportra válaszoljon Öné a szóruméva úr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék az elnökségnek gratulálni, és hát kiemelni, hogy milyen nagy jelentőségű itt az ön jelenléte. Először fordul elő, hogy eljön egy miniszter. Az nagyon sok miniszter van, aki foglalkozott ezzel a kérdéssel, csak nem tekintette ilyen mértékben prioritásnak, úgyhogy ez üdvözlendő most a hat hónapos program. Egy nagyon sűrű program van előttünk, távirati stílusban beszélek. Először is szeretnék kitérni arra, amit Eszterel a kolléganő mondott a szülői szabadsággal kapcsolatosan. Ugye sokan vannak, akik nem csak azt mondják, hogy ez mennyire fontos és szükséges, hogy a, a férfiak, mint apák is ő, ő, vállalhassák ezt a szerepet, ő, tehát ők is igénybe vehessék ezt a szabadságot, ezért fontos, hogy ez, ez rögzüljön az anyaság irányelvben, különben ismét diszkriminációba ütközünk. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem kiegész, itt kiegészítésről lenne szó, ki kell ezt egészíteni, úgyhogy csak csatlakozni tudok ahhoz, amit Eszrel a kolléganő elmondott. Miniszter asszony, ön bizonyára tudja, hogy nagyon sokan vagyunk, akik sikra szállunk ezért a parlamentben, a ö, diszkrimináció elleni irányelv. Itt is nagyon ö, jól tudom, hogy ez egy olyan kérdés, amely nagyon sok nehézségbe ütközött a tanácsban, nagyon sok országnak vannak problémái ezzel kapcsolatban. Hol vagyunk jelenleg, milyen nehézségek várhatók, és mi az ön menetrendje, lehetünk-e optimisták abban a kérdésben, hogy ez még az önök elnöksége alatt megoldódik, és mit tehetnénk mi az Európai Parlament tenni, hogyan tudnánk mi hozzájárulni ahhoz, hogy ebből a konkrét problémából valahogy kikeveredjünk, mert ez mindenképpen megoldásra vár. A harmadik dolog a válság. Persze persze számos intézkedés célozza azt, hogy a gazdaságot megmentsük különböző cselekvési tervekkel. De mi hiányoljuk a nem specifikus, a gender specifikus dimenziót. Ugyanis nagyon sokan vannak, akik ott lehetnének a, a frontvonalban, a gazdaság fellendítésében, de hát nagyon sok nő nem dolgozik. Tehát hogyan lehet ezt a problémát megoldani, hogyan tudunk speciálisan olyan intézkedéseket hozni, amely azt segíti elő, hogy a nők is hozzájárulhassanak a válságból való kilábaláshoz. Nem tudom, hogy ez a napi rendjükön szerepele a nyugdíjak individualizálása. Nagyon sok tagállamban ugyanis a női nyugdíj attól függ, hogy kinek a felesége. És ez egy olyan dolog, ami nem csak politikai szempontból, hanem szociális szempontból is megoldandó, és nemzetközileg kellene talán közelíteni ehhez. De hát nagyon sok csúcs rendezvény lesz Latin Amerikával, földközi tengeri országokkal, Ázsiával, stb. És hát különböző társulási szerződésekről, és akkor mindig van hatástanulmány elő előtte, utána, meg környezeti, összeférhetőségi tanulmányok, de talán nem lenne baj, hogyha a gender specifikus következményeket is vizsgálnák. A azzal kapcsolatban, amiről éppen folyik a vita. Nem kellene-e ebben a szerződésben, ezekben a szerződésben ezeket a következményeket is erősebben kiemelni? Itt most különösen Dél-Amerikára és a földközi tengeri térségre gondolok, nem kellene-e a gender specifikus dimenziót is figyelembe venni? Ez is hozzájárulhatna ahhoz, hogy néhány problémát megoldjunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És akkor most miniszter asszonyoné a szó, hogy válaszoljon az első kérdéssorozatra, tessék. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a képviselőknek a szót, a kérdéseiket. Megpróbálom a válaszaimat csoportosítani most a jövedelmek, bérekkel kapcsolatos jogok. Látom, hogy nagyon nagy érdeklődés van a e téma iránt ebben a bizottságban is. Természetesen mi mindent megpróbálunk megtenni majd, hogy csökkentsük a bérek közötti eltéréseket, és megpróbálunk mindent annak érdekében, hogy koordináljuk ezt a munkát. Ezzel kapcsolatosan két fontos dologra szeretnék fontos dologot szeretnék szólni. Először is a jelenlegi törvények jó alkalmazása, ahogy tudjuk, tiltja azt, hogy ilyen nagy különbségek legyenek a bérezés szintjén. Mi aláírtunk Spanyolországban egy szerződést a munkaügyi miniszter és a vállalatok együtt megtették ezt, tehát, hogy együttesen lépjenek fel a nők elleni szegregáció ellen. Természetesen a spanyol soros elnökségnek megvan a konkrét terve ezzel kapcsolatosan március 26-án és 27-én, ahogy említettem, Valenciában, Spanyolországban találkoznak az esélyegyenlőségi miniszterek, javaslatok fognak tenni a bérezés közötti eltérések csökkentése érdekében, és aztán a, a trojka is együtt fogja a meglévő projekteket felülvizsgálni. Ami a ami a védelmi, európai védelmi rendeletet illeti. Hát ez egy olyan célkitűzés, amelyet a tanács is oszt. Reméljük azt, hogy ez a munka majd a mi elnökségünk után is folytatódik, de ez a rendelet prioritást élvez számunkra. Ami a, azon nők helyzetét illeti, akik valamilyen diszkriminációt szenvednek el, nagyon fontos a védelmet biztosítani. És számunkra is fontos az, hogy a szankciók létezzenek ezen a területen. Az áldozatok érdekében mindent meg kell tennie az egész Európai Uniónak, és a mi soros elnökségünk számára ez a dosszié, hogyha sikeresen végigvisszük, ez egy nagyon nagy eredményt fog jelenteni az esélyegyenlőség területén is. Tehát együttműködünk a tanácssal, a minisztériumokkal, az igazságügyminisztériumokkal, az esélyegyenlőségi minisztériumokkal, annak érdekében, hogy együtt haladjunk előre ezen a területen. Ami a védelmi rendeletet jelenti, tehát mindenképpen az áldozatok védelme a fontos. Természetesen azt tehát azt is megkérdezték tőlem, hogy mi a spanyol, mik a spanyol tapasztalatok a, ezen a területen. Spanyolországban elfogadtunk egy törvényt a, mm, az erőszak ellen, és és számunkra ez egy nagyon fontos győzelem volt. Ez egy olyan törvény volt, amelyet egyhangulag hagytak jóvá a spanyol parlament esélyegyenlőségi bizottságában, aztán a különböző spanyol tartományok elnökeinek találkozóján is konszenzust értünk el e témával kapcsolatosan. Ez, ez egy intézményes konszenzust jelent a munkamegosztás területén is. Nagyon fontos a polgárokat és a polgár, tehát férfiakat és nőket bevonni ebbe a folyamatba. Nagyon fontos az, hogy ezeket a kérdéseket a közvélemény elé vittük. Kivettük ezt a témát a magánszférából. Most már az egész társadalom, a közvélemény támogatja ezt, és foglalkozik ezzel a témával. Mindnyájunk, minden egyes ember felelősek vagyunk, fel kell lépnünk ezért a ez ellen az erőszak ellen. Fontos az oktatás, egyre több fiatalt próbálunk bevonni ebbe a témába, fontos, hogy védjék egymást a fiatalok is. Az utóbbi időben különböző fórumokat hoztunk létre, elektronikus karkötőket adtunk ki 3000 elektronikus karkötőt, itt természetesen bűn elkövetőkről van szó, különböző igazságügyi, egészségügyi lehetőségeket fejlesztettünk ki. Tehát, hogyha nők nehéz helyzetbe kerülnek, akkor a különböző lehetőségek rendelkezésre állnak. 103 olyan bíró van, aki kimondottan ez, ezzel a témával foglalkozik a nők ellen elkövetett erőszakkal. Több mint 500 rendőr csak e témával foglalkozik folyamatosan. Tanulmányozzák azt, hogy hogyan lehet hatékony módon biztosítani a védelmet a nők számára létezik egy zöld vonal, egy információs vonal, ahová telefonálni lehet, körülbelül 250 hívást kapnak naponta, körülbelül 70 ezer olyan fogoly van börtönökben, akiket kimondottan erőszak elkövetése miatt ítéltek el. Tehát úgy gondoljuk, hogy nagyon jó a helyzet, mindenképpen egy olyan jelenségről van szó, amelyre oda kell figyelni, de 2009-ben 55 nő, nő volt áldozata az erőszaknak. Természetesen ez kevesebb, mint az előző években, ez 20%-kal kevesebb, de hát ez még mindig nagyon sok sok nőt jelent. Az egész társadalomnak fel kell lépnie, a konszenzus alapján koordinálni kell a munkát minden intézmény szintjén, hogy véget vethessünk a nők elleni erőszaknak. Egy sokkal egyenlőbb, biztosabb társadalomra van szükség. Ami pedig az irányelvet jelenti. Itt a célkütőzés az, hogy egy konklúziós projekt szülessen meg az EBSCO találkozóra, amely március 8 és 9-én lesz egy integratív perspektívát kell figyelembe venni. Beszélünk a nők védelméről, a rossz bánásmódról, a szankciókról, az erőszak elleni megfigyelő obszervatórium létrehozásáról, a segélyhívásokról, a zöld telefonszámról. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon döntő intézkedés lesz, és a bizottsággal együtt, a tanácssal együtt működünk e témával kapcsolatosan. A bizottság javaslatokat fog tenni. Tudatában vagyunk annak, hogy hogy egy olyan jelentést szeretnénk, amely lehetővé teszi a különböző tagállamok számára a leghatékonyabb munkát. Össze kell gyűjtenünk majd e dossziéba az összes információt, hogy a lehető leghatékonyabban haladhassunk előre. El vagyunk tehát tök, eltökéltük magunkat amellett, hogy ezt a munkát tovább visszük. Azt szeretnénk, hogy Európa egy valódi referencia legyen a nők ellen elkövetett erőszak területé, felszámolása területén a világ számára referencia kell, hogy legyen Európa. Volt szó a nők munkanélküliségéről, ezzel kapcsolatosan el kell mondani, ugye, hogy a válság az első szakaszban kihatott a, a férfiak munka helyi lehetőségeire is, aztán a nőkére is. Itt 25,4 százalék volt a munkanélküliség a férfiak esetében 2008 és 9 között, a nők esetében ez egy kicsit kevesebb volt, de így is összességében 25,6% volt a férfiak és a nőket összesítve a munkanélküli arány növekedése. Egyre több nő szorul, szorul ki a munkaerőpiacról, éppen ezért a bérek szintjén is egyre több a probléma. Közös vállalásra van szükség a magán és a közszférában, végül pedig ami a a gyermekekkel kapcsolatos gondoskodást illeti, a barcelonai szélkitűzéseknek megfelelően kell eljárnunk és integrálni kell a barcelonai perspektívába a nők egyenlőségét, ami a terhes várandós nőket illeti, valamint a különböző segélyeket, amelyeket számukra nyújthatunk. Azt hiszem, hogy mindenképpen az a fontos, hogy a, a nőket a, visszavegyék a munkahelyük vidékön. Egy spanyol példára szeretnék utalni. 2007-ben elfogadtunk egy esélyegyenlőségi törvényt, és a, ebben sokkal jobban védik a terhes, várandós nőket, mint valaha is megtették a törvények, annak érdekében, hogy vegyék vissza őket a munkahelyeikre, kiszélesítettük az anyasági vagy szülési szabadságot, a független munkavállaló nőkkel kapcsolatos problémákra is rámutattunk, nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy segélyeket kaphassanak a a nők, itt elsősorban a 0 és 3 éves közötti gyermekek számára, aztán függetlenül a szülési szabadságtól el kell mondani, ugye, hogy a Spanyolországban a férfiak 80%-a apa is egyben, és fontos számukra is, hogy összeegyeztethessék a munka munkájukat és a családi életüket, ami a bérezést illeti, a bérezéssel kapcsolatos esélyegyenlőségeket. Hát, ahogy mondtam, ez, egy főbb célkit, ez az egyik legfőbb célkitűzése az elnökségünknek. Belgiummal és Magyarországgal együtt működünk, együtt dolgozunk ezen a területen. Természetesen itt vannak nehézségek, ugyanis vannak országok, amelyek nagyon kemények ezen a területen, aztán ott meg kell nézni a jog, jogrendszereket is, a jogalapokat is. Az Európai Unió egy olyan irányelvet szeretne igazából elfogadni, amely meghaladja a szakmai területet, tehát vannak, léteznek már precedensek, nagyon jó jogalapok léteznek, ezeket szintén figyelembe kell venni, ezekre kell alapozni a további munkát figyelembe kell venni a tagállamok hatáskörét is, kompetenciáit ezeken a területeken azt hiszem, hogy az a lényeg, hogy egy európai polgárt vagy polgárnőt se érjen semmiféle diszkrimináció. Természetesen meg kell oldani ezeket a problémákat, válaszolni kell a kérdésekre, de mindenképpen ugye azt szem előtt kell tartani, hogy Európa a szabadság és a szabadságjogok térsége és az irányelv sem lehet mindig tökéletes, de közelíteni kell az álláspontokat, és meg kell próbálni egy minimum védelmi szintet elérni a különböző diszkrimináció típusok, tényezők ellen. Nagyon jól tudjuk, hogy melyek a nehézségek, és a tárgyalások is jelenleg folynak. Természetesen az eredményekről még nem szólhatunk, nem beszélhetünk, viszont az Európai Parlament nagyon sokat segíthet nekünk. Az egyes tagállamokban önök bevonhatják a különböző tényezőket, elemeket ebbe a munkába. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csak hogy tudja, még kilenc kollega kért szót, éppen ezért arra kérek mindenkit, hogy rövidre fogja a mondandóját. Elsőként Klász asszony következik, utána Garcia Perez asszony. Klász asszony, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Tanácselnök asszony egy tűzijátékot rendezett itt nekünk a prioritásokból, amelyekkel a bizottságunk foglalkozni fog. Ez nem új, de egy kicsit hiányolom a konkrét intézkedéseket. Mit kíván Spanyolország konkrétan kézbe venni? Ezzel asszony kérte már az anyasági irányelvvel kapcsolatban a konkrétumokat, és most ha megengedi, akkor a munkaerőpiachoz való hozzáférést is említeném. Szoros ugyanis a, az összefüggés az anyaság irányelv és a munkaerőpiachoz való hozzáférés között, éppen ezért óvatosan kell ezt a kérdést közelíteni. Ugye az anyaságnál arról van szó, hogy garantáljuk az anyák egészségét, plusz biztosítsuk a szabadságot de látni kell, külön kell választani, hogy a spanyol elnökség ugye egy oldalon az egészségre, az anyák egészségére gondol, és ez csak ugye 20 hetet tesz szükségessé, de hogyan lehetne még ezt a szülői, szülési szabadságot megközelíteni, mit tud ezzel kapcsolatosan mondani. A munkaerőpiacsal kapcsolatban hogyan vonja be a gazdaságot, a gazdaság biztosítja a munkahelyeket, hogyan lehet az európai politikát, a gazdaságot, és azokat, akik a munkaerő, munkahelyeket biztosítják és kapcsolni ebbe a munkába. Szólt a nők elleni erőszak kérdéséről. Hát én mm, azt gondolom, hogy ez a megfigyelő központ hogyan fog együttműködni a tagállamokkal, és hogyan tudunk majd hatékonyan dolgozni ahhoz, hogy a két vágányúságot, a dupla munkát elkerüljük. Tanácselnök asszony, a nőügyi világkonferenciára hamarosan sor kerül New Yorkban, Peking plusz 15 mi a prioritás? Egy vagy kettő, de azt gondolom, hogy nem kellene minden prioritással megjelenni ott. Melyek azok, amit mi New Yorkban elő akarunk terjeszteni? Mit tudunk mi európai nők mondani? Én el tudom képzelni például, hogy mindennek előtt a nők a válsághelyzetben témát vethetnénk fel, és akkor a haiti nőkre gondolok elsősorban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most Garcia Perez asszony, és mielőtt Garcia asszonynak megadom a szót, arra kérem a kollégákat, illetve azt szeretném mondani, hogy miniszterasszonynak fél ötkor legkésőbb el kell mennie, úgyhogy kell, hogy időt hagyjunk neki a válaszokra is. Tessék parancsolni most. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Természetesen először is köszönöm a miniszterasszonynak, hogy eljött hozzánk. Ez mind anyjunk számára döntő fontosságú. Azt is köszönöm, amit elmondott eddig a tájékoztatójában, ugyanis ha az ember nem becsvágyó a munkájában, akkor nem is lehet sikeres, és hogy itt ö, tudjuk, hogy még nagyon sok a tenni való. Ugye az európai lakosság 52%-a nő, és éppen ezért elengedhetetlen, hogy becsvágyóak legyünk a programunkat illetően. A megfigyelő központtal kapcsolatosan számokról beszélt, hogy hány nő lesz erőszak áldozata Spanyolországban. Fontos, hogy legyenek eszközeink, adatok az adott régióból, hogy aztán az ezzel kapcs, hogy ugyanezeket az eszközöket máshol is hasznosíthassuk, úgyhogy gondoltak-e arra, hogy közös instrumentumokat dolgoznak ki, illetve ezeket az eszközöket rendelkezésre bocsátják, hogy hatékonyan lehessen küzdeni a nők elleni erőszak ellen. És most arra bele asszony, Tarabella úr, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen. E, e, Miniszterasszony, én azt hiszem, mielőtt teremben beléptem, hogy a Kádiszi szép nő az egy, csak egy operett volt, de itt látom, hogy másról van szó. Ön elég sokat beszélt a nők ellen elkövetett erőszakról, valamint a bérezésben e, létező különbségekről a férfiak és a nők között. A spanyol e, elnökség prioritásai nagyon jók, és önök Spanyolországban nagyon sokat tettek már ezen a területen. Ugye miután ön elmegy, majd itt mi két jelentést fogunk megszavazni. Többek között az én jelentésemet is. Én azt javaslom a jelentésemben, hogy hozzunk létre egy európai évet, a nők elleni erőszak évét. A bizottság ezt nem tartotta igazából hasznosnak, úgyhogy szeretném tudni, hogy önök a programjukban támogatnának egy, egy ilyen évet, tehát a nők elleni erőszak évét. Ugyanis létezik már az e, szegénység elleni év, mellesleg jelenleg ezt az évet éljük, tehát szeretném tudni, hogy egy ilyen típusú kezdeményezést támogatná ön, miniszterasszony. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ernst asszony. Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm, miniszter asszony. Azt hiszem, hogy lassan unalmas lesz, ha elmondom, hogy mennyire örülök az együttműködésnek, és hogy mennyire bátorító mindaz, amit elmondott. Egy problémára hívnám fel a figyelmet. Nagyon sok tagállamban van ennek komoly szerepe, amikor az esélyegyenlőségről esik szó. Többnyire a bérek közötti különbségekről beszélünk, hogy a nők kevésbé vannak döntéshozói pozícióban, aztán hogy, az, hogy ezek mindig önkéntességen alapulnak, tehát mindig a jó szándékon és a különböző közhivatalok, stb. jó szándékán, jó indulatán. Úgyhogy itt két dologra kérdeznék rá. Először is a bérkülönbségek fizetésbeli különbségek. Azt szeretném tudni, hogy mennyire legyen kötelező érvényű az, amit önök terveznek a tagállamok számára és mihez tudunk itt kapcsolódni? Milyen szankciókat lehetne bevezetni, hogyan lehet az állami és a magánvállalatokat is bevonni, hogy ezt a szakadékot a bérek között megszüntessük Azután az intézkedések kötelező érvénye, hogyha a nők és a férfiak ugyanúgy akarnak, illetve ugyanúgy tudnak részt venni a döntéshozatalban, ugyanúgy kerülhetnek vezető pozícióba, Hát akkor azt kellene megnézni, hogy konkrétan mi a tervük, hogy ez így legyen. Ugyanis eh, itt a férfiak eh, nem hajlandók nagyon arra, hogy önkéntesen átengedjék eh, ezeket a pozíciókat. Tehát kvótákra gondolnak, vagy milyen megoldásra ezen a területen? Köszönöm szépen. És akkor most Bilbao asszony, tessék. Nagyon szépen köszönöm szépen a miniszterasszonynak a magyarázatait. Köszönöm szépen hogy támogatja az Európai Unión belül az esélyegyenlőséget a nők és a férfiak között. A kollégák nagyon sok kérdést tettek fel, többek között olyanokat is, amelyeket én magam is szerettem volna feltenni. Amikor beszél erről az Európai Védelmi Rendeletről, Természetesen ugye tudjuk, hogy a nőket sok esetben diszkriminálják, rosszul bánnak velük, de ez a védelmi rendelet, amelyről ön beszél, ez tartalmazná azt is többek között, hogy ugyan azokat, tehát hogy minden tagállamban ugyanazokat a ö, szabályokat alkalmaznák? Ugye nálunk Spanyolországban 2005-ben elfogadtunk egy törvényt, amely a különböző akciókkal is foglalkozik, hogy hogyan lehet fellépni a nők elleni erőszak terén. Itt a rendőrségre vonatkoztatva bíróság, egészségügyi szinteket is figyelembe vesz ez a törvény. Tehát nem tudom, hogy önök szintén szándékoznak-e ilyen típusú protokollokat bevenni. Na most, ami a férfiak szerepét illeti. Baszkföldön elindítottunk egy úttörő kezdeményezést. Ez azt jelenti, hogy tízezer férfi Baszkföldön aláírt egy dokumentumot az esélyegyenlőségért. Önök például európai szinten valami hasonlót nem terveznek? Aztán nagyon fontos a médiával való együttműködés. Ugye minden nap látunk fotókat, képeket az itt a parlamentben, aztán a nemzeti parlamentekben. és ezeken a fotókon ugye sokszor eh, férfiakat látunk. A spanyol eh, soros elnököt eh, is csak férfiak kísérték. Jó lenne, hogyha a médiában megváltozna ez a kép, és ne csak férfiakat mutogatnának. Nem lehetne esetleg valami olyat javasolni, hogy hozzunk létre egyfajta mediátort, egyfajta ombudsmant családi szinten, tehát a, ami látjuk a magánszférából kivettünk bizonyos dolgokat a közszférába. De sok esetben a nők a magán problémáikról nem tudnak igazából senkihez fordulni. Tehát például egy, egy funkciót lehetne létrehozni európai szinten. Tehát azon nők számára, akik magánszférával kapcsolatos problémákat szeretnének megoldani. Papadopoulos asszony, miniszterasszony, én is szeretnék, szeretném Önt üdvözölni, és nagyon sok sikert kívánok a spanyol soros elnökségnek. Nagyon régóta beszélünk már a nők és a férfiak problémáiról. Nekem lenne egy alapvető kérdésem. Én a német kezdeményezést is követtem, ugye a gender budgeting témában. Szeretném tudni, hogy a spanyol elnökség folytatja-e ezt a nagyon konstruktív kezdeményezést annak érdekében, hogy felléphessünk konkrét módon az esélyegyenlőség érdekében. Aztán az Európai Tanács, az Európa Tanács, bocsánat, elindított egy munkát a nemzeti parlamentekkel együtt az erőszak visszafolytása témában nem tudom, hogy nem lehetne felvenni a kapcsolatot az Európa Tanácssal. És talán egy európai diagnózis kellene felállítani, aztán az akcióterveket ennek alapján kidolgozni mert ha ez így nem lesz, ha nem így járunk el, akkor csak elméleti marad ez a vita, és nem konkrét módon cselekszünk. Én azt szeretném, hogyha konkrétabb cselekedetre, akciókra kerülne sor. És éppen ezért a gender budgeting nagyon fontos.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 Nagyon rövid kérdésem lenne, egy konkrét kérdés. Ahogy már hallottuk, a spanyol elnökség érdeke az, hogy egy irányelvet hozzon fogadjon el a terhes, várandós nők biztonságáról és munkai biztonságáról. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és a az Európai Parlament politikai frakciói között is vannak részletes, Itt elsősorban például az a, a, azzal kapcsolatosan, hogy férfiak, tehát apák is elmehessenek szülési szabadság, vagy, vagy tehát ilyen apasági szabadságra. Mi úgy gondoljuk, hogy er- erre egy külön irányelvre lenne szükség. Én szeretném tudni a miniszter hogy a tárgyalások során hogyan is fognak fellépni e témával kapcsolatosan a tanácsban. Tudom, hogy ez nem egy könnyű kérdés, és nagyon sok sikert kívánok a tárgyalásokhoz. És akkor most megadom a szót miniszterasszonynak még egyszer, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Parancsolja a miniszterasszony. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat és kérdéseket. Az utolsó kérdéssel kezdem a spanyol gondolatokról az anyaság irányelvvel kapcsolatosan elmondtam már az elején, ahhoz, hogy egyességre jussunk, ugyanis ez a lényeg, hogy konszenzusra jussunk egymással, és így módon sikerüljön elfogadni ezt az irányelvet. Ez elsőrangú célja a triónak, az elnökségi triónak. A lényeg tehát az, hogy egyensúlyt találjunk a valóság, tehát az európai társadalom valóságának megfelelően az anyasági szabadság hosszát, a jutatásokat illetően és a következményeket illetően. Nagyon fontos az anya egészsége, de elsősorban arról van szó, hogy jogi védelmet is garantáljunk a nőknek, és hogy az anya képes legyen ismét integrálódni a munkaerőpiacon, tehát egészség, egészségvédelem, de a munkába való visszatérése okozzon nehézséget és össze kell egyeztetni a családot és a szakmai életet. Ez lenne az irányelv egyik célja, tehát nagyon rugalmasan, átfogóan kell ehhez közelíteni a társfelelősséget is érintve. Úgyhogy a nők és a férfiak közötti szabadságot igazságosan kell elosztani. Szorosan együtt fogunk működni a bizottsággal és a parlamenttel, hogy a védelmi szintet növeljük, és hogy azokat, akik még ő és a, természetesen itt a születés utáni a gyermekágyas és a szoptatós anyákra is gondolok. Ez a bizottság véleményében is szerepel, a Szociális Bizottság is foglalkozik ezzel, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk később együttműködni abban, hogy a tagállamok véleményét közelítsük. A, már korábban is üdvözöltük volna, ha elkezdtünk volna ezzel a témával foglalkozni, de a parlamenti határidők mások voltak, úgyhogy most itt várni kell a parlament véleményére. A megfigyelő központtal kapcsolatosan elhangzott a kérdés, hogy milyenek a célja Persze nem új intézmény létrehozása, nem akarunk új szervet létrehozni, ez valami olyasmi, ami egyfajta jelző lehet, módszereket alakíthat ki, adatokat gyűjthet, hogy kialakuljon egy homogén módszer, hogy összehasonlítható számaink, adataink legyenek, a bevált gyakorlatot vizsgáljuk, nézzük meg, hogy hogyan mm, lehet igazságügyi, rendészeti szempontból közelíteni a kérdését. Tehát valamilyen formát akarunk, hogy ezt a sok ismeretet, adatot össze tudjuk hasonlítani, és alkalmazni tudjuk a tagállamokban. Ez egy első lépés a közös indikátorok kidolgozásának irányába. Ugyanis ez olyan probléma, amelyen minden európai társadalom szembesül, tehát meg kell próbálni közös megoldásokat találni a globális problémák problémákra. Ha a probléma globális, a megoldásnak is annak kell lennie. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen olyan eszközünk, olyan instrumentumunk, amely lehetővé teszi a statisztikák, adatok, indikátorok összegyűjtését és összehasonlítását, mert így tudjuk egységesíteni az információkat. A Taraballa úr kérdésével kapcsolatban. Amit ön elmondott, az számomra magától értetődő, úgyhogy nem kell erről hosszasan beszélni. Mátéra asszony is ugyanazt mondta, hogy amikor elfogadjuk a Daphne 2-es programról szóló határozatot, akkor a parlament és a tanács közösen felszólították a bizottságot, hogy gondolja meg, hogy az európai, hogy nem lehetne-e egy olyan európai évet megszervezni, amelybe nem csak a nőket, hanem a gyermekeket, tehát nem csak a nők elleni, hanem a gyermekek elleni erőszakra is gondolunk, és hát aztán ennek alapján szülesen egy határozat mármint a bizottság javaslat alapján. Kevés az időm, de szeretnék azért mindenre kitérni. A nők jelenléte a döntéshozatali folyamatokban. Ez a kérdés is felmerült több összefüggésben és ezt nem csak igazságügyi szempontból kell nézni, azt is látni kell, hogy mennyire hatékony ugyanis versenyképesnek és rentábilisnak is kellene lennie. Azoknak a személyeknek a 60%-a, akik az Európai Unióban tanultak, nők egyetemi tanulmányokat folytattak, és jobbak az eredményeik, mint a férfiaknak. Ez azonban nem tükröződik a munkaerőpiacon, és a munkaerőpiacon a munkahelyekhez való hozzáférésnél sem, valamint a nők előléptetésénél sem a különböző törzsényedzett vállalatok élén csak 3%-ban állnak nők, és a különböző felügyelő bizottságokban is csak egyharmada nő. De ez nem csak igazságtalan, hanem nem is hatékony. Úgyhogy minden tanulmány, minden mérleg, ami ezzel kapcsolatban készült, ezt mutatja. Nemrégiben a Catalyst Europe készített egy tanulmányt, és 42 százaléka rentábilisabbak azok a vállalatok, ahol több a nő a felügyelő bizottságban és 66 százaléka nagyobb a befektetett tőke hozadékának ilyen esetekben. Tehát ennek komoly következményei vannak a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából a vállalatnál. És ezekben az időkben, amelyek ugye ma járnak, hát annál fontosabb lenne, hogy minél több nő legyen jelen a vezető pozíciókban, csúcspozíciókban. Ez nem csak igazságügyi szempontból fontos, hanem gazdasági megfontolásokból is. Úgyhogy az elnökség politikai értéknek is tekinti az esély egyenlőséget, és ezt a folyamatot fel kell gyorsítani, dinamizmust kell kialakítani a vállalatoknál is, tehát ez a 20-20-as stratégia jelen kell, hogy legyen. A spanyol kormány kezdeményezésére az Egyesült Királyság egy informális találkozót tart február 3-án Cardiffban, és az Európai Fórum 3 előtt, a Peking plusz 15 előtt, és itt csak erről a kérdésről esik majd szó, hogy hogyan tudunk előbbre lépni, hogyan tudjuk azokat az akadályokat megszüntetni, amelyek akadályozzák, hogy a nők teljes mértékben részt vessenek a társadalom életében. Gondolok itt elsősorban a vezető pozíciókra, a politikában, a gazdaságban, a vállalatoknál és ami a sztereotíp típiákat illeti. Ez a kérdés is felmerült. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy egy szakértői ülésen május 31-én Madridban kerül majd erre sor, és itt megvitatjuk a sztereotípiákat, amelyek a női szereppel kapcsolatosak, és a kommunikációs eszközök szerepét. Ez kulcsfontosságú kérdés lesz majd a magyar elnökség idején. Úgyhogy még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos ez a trió rendszer, elnökségi rendszer, mert így össze tudjuk hangolni a programot, együtt alakítjuk azt ki, és egy olyan programunk lesz, amelyben adott a folyamatosság. És ami a költségvetéssel kapcsolatos az esélyegyenlőségi kérdéseket, illetően ez a kérdés is felmerült, erről az informális miniszteri konferencián Valenciában esik majd szó. Fontos, hogy itt is előbbre lépjünk. Vannak tapasztalatok Spanyolországban az esélyegyenlőségi törvényel, előírásokkal, és minden szerződésnek kellene tartalmaznia egy gender specifikus hatástanulmányt, és erről is szó esik, és ezeket a kérdéseket megvitatjuk majd a költségvetési tanácskozások során is, és a gender specifikus dimenziót is fel fogjuk dolgozni, és szeretnénk itt egyértelműen előbbre lépni, hogy nagyobb teret tudjunk szentelni ezeknek a kérdéseknek Haitivel kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatban is volt egy kérdés. Nekünk európaiaknak tényleg tennünk kell valamit ennek a tragédiának a kapcsán. Ritkán van mód arra, hogy megmutassuk, hogy milyen elkötelezettek vagyunk azon országokkal szemben, akik ilyen nagy szenvedésnek vannak kitéve mindenek előtt a nők akiknek a legszörnyűbb a helyzetük ilyen katasztrófák után. A bizottság is nagyon komoly munkát végez, továbbra is aktívak leszünk, megpróbálunk még többet tenni, például most Montreálban ülésezik, üléseznek az érintettek, és reméljük, hogy nem csak ott sikerül valamit tenni, hanem ha itt jövője szempontjából is tudunk valamit tenni, és itt az európaiakat szeretnék bevonni. Remélem minden kérdésre válaszoltam. Köszönöm, hogy az elnök asszony, köszönöm, miniszter asszony a konkrét és részletes válaszokat kérdéseinkre, és köszönöm a nagyon elkötelezett munkát is az esélyegyenlőség érdekében, a bizottságunk nevében, a spanyol elnökségnek nagyon sok sikert szeretnénk kívánni. A az esélyegyenlőség ügyének előbbre vitelében. Köszönöm szépen. És akkor most folytatjuk a munkát, a napi rendet folytatjuk. Kicsit korábban akartam kezdeni a szavazást, tehát nagyon érdekes volt a vita úgyhogy rögtön most akkor rá kell, hogy térjünk az ötös napi rendi pontra, mégpedig a 2008. évi mentesítés, az ELK általános költségvetés, a harmadik szakasz, bizottság, a vélemény előadója Bauer Edik asszony. Mielőtt megkezdjük a szavazást, ö, szeretne szólni. Ha igen, akkor szívesen megadom a szót, tessék. a szót annyit mondanék csak, hogy nem jött semmilyen módosító javaslat a beterjesztett javaslathoz, úgyhogy nekem nincs is hozzáfűzni valóm több. Köszönöm szépen. Tack fru Bauer. Är kollegorna klara att Eh, börja omröstningen när det gäller budgetärendet. Jag vill eh, fråga kollegorna om vi... Akkor kérem a kollégákat, hogy blogban szavazzunk a módosítókról, tehát akkor ezekről nincs kifogás ez ellen? Akkor kezdjük meg a szavazást. Megpróbálom angolul levezényelni a szavazást. Hogyha valamilyen félreértés lenne, akkor azonnal szóljanak. Megpróbálom majd azt elmagyarázni, illetve tisztázni. Tehát Bauer asszony véleménye amiről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálunk. Illetve van egy végszavazásunk, és ezt pedig elektronikusan fogjuk megtenni. Következik tehát a végszavazás, megnyitom a szavazást. Igen, még egy picit várunk, hogy szavazzanak. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És el is fogadtuk. 22 igen szavazattal. Gratulálunk, most gratulálunk Bauer asszonynak. A következő pont, amiről szavazni fogunk, a szóbeli választ igénylő kérdések elfogadása, Peking plusz 15. Kérdezem, hogy tudunk-e együtt szavazni? Ezekről a kérdésekről, tehát a kettőről együttesen szavazunk. Remélem, hogy sikerül. Mellette Bocsánat, módosító indítványok. Igen. Ez csak egy kérdés, tehát akkor ö, szavazunk a kérdésekre együtt. Értem ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk, és akkor most a Peking plusz 15, Tehát akkor most a hetes módosítóval kezdünk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Tehát elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 18-asról van tehát szó. Lezárom a szavazást. 23 szavazat érkezett, 15 mellette. Tehát 23 összesen, 15 mellette és 8 ellene. Így módon ezt elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 22-es, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ellenőrizzük azért, úgyhogy akkor elektronikusan is szavazunk. A 22-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. 25 szavazatból 13 mellette, 12 ellene, tehát elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Hármas. Négyes, bocsánat. Négyes. Mellette. A négyes mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. És akkor jön a hármas most. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös ö, mellette ellene elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. És akkor most jön a végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mellette 21 szavazat, egy ellene, három tartózkodás mellett elfogadtuk, és gratulálhatunk egymásnak a munkához.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 Jag lämnar ordet till ansvarig rapportör för utskottet, herr Tarabella. Varsågod. Eh, elnök asszony, nagyon röviden. Már tudom, hogy ugye nagyon sok, tudják, hogy sokat dolgoztam az asszisztensemmel együtt ezen a munkán, de azért még szeretnék négy módosítóra felhívni a figyelmet. Mindig Luling asszony volt az árnyékjelentéstevő az EPP részéről. Nagyon sok energiámat szívta ki belőlem Luling asszony. Ő egy másik témával is foglalkozott, és sajnos Később kaptam meg a kompromisszumos javaslatokat is. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, tehát az árnyék jelentéstevőnek is, mindazoknak, akiket érdekel ez a jelentés és köszönetet mondok a jó hangulatért is, a, amelyben dolgoztunk. Köszönöm szépen, elnök asszony, a, önnek is a segítségét. Köszönöm szépen, Tarabella úr. Akkor nem lesz hosszú vitánk, nagyon röviden néhányan. Luling asszony, elnök asszony. Hát én nem tudom, hogy kivette el kinek az energiáját ö, itt a két jelentés kapcsán, de ha megengedik, lenne egy mondanom. Ö, Tarabella úr jelentése egy nagyon fontos jelentés. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy ez egy jól olvasható jelentés legyen. És éppen ezért nem kell belevenni mindenfélét, olyan dolgokat, amelyek elnehezítik ezt a szöveget. Maradjon ez a szöveg jól olvasható, ne legyen nehézkes. Mindenféle részletet, megfontolást nem kell ebbe belevenni. Erre itt nincs szükség. Én megcsináltam a szavazólistát, ahogy általában szoktam, és kértem kollégákat, hogy vonjanak vissza bizonyos módosítókat, mert úgy gondolom, hogy bizonyos módosítók nem igazán lényegbevágóak, és egy ilyen jelentésnek a lényegre kell koncentrálnia, és olvashatónak kell maradnia. Éppen ezért a ezt el akartam mondani, hogy így született meg a szavazólistánk Tarabella úr érdekében, mert én nem akartam, hogy egy túl nehézkes jelentésünk szülessen, mert ez sok esetben nem jó. Köszönöm szépen, Luling asszony, Szaborszka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném a 44-es módosítót visszavonni, ugyanis ez a módosító a nők és a férfiak elleni diszkriminációs jelentésben is benne foglaltatik már, úgyhogy ezt visszavonom, tehát a 44-est. Köszönöm szépen, Száborszka asszony, Janakudákis asszony. Mrs. Janakudákis Janakudákis asszony, köszönöm. Ez egy fontos jelentés, minnyáján egyetértünk ebben. Fontos az, hogy ne legyen, ne létezzen diszkrimináció a munkahelyeken, e, ez, ez egy fontos téma. Minden ki támogatja ezt a témát. Viszont nem megfelelő a megközelítés a reproduktív és, az egész, és a szexuális egészséggel kapcsolatos téma. Nem megfelelő. A bérezés, az esélyegyenlőség természetesen fontosak, de azt hiszem, hogy ne vegyünk bele mindent, nézzük meg, hogy mi az, ami lényegbe vágó. Köszönöm. Cornelissen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is, először, igen, először is szeretném megjegyezni azt, hogy hogy ez nagyon jó dolog, hogy ilyen témáról beszélünk, egy ilyen ö, csinos jelentéstevővel. Jó, hát itt egy kicsit viccelődöm. Ez a jelentés egy értékelő jelentés, éppen ezért itt-ott erőteljesebben kidomboríthatott volna bizonyos dolgokat. Három témát szeretnék röviden megemlíteni. Az első a válságkezelő tervekkel kapcsolatos. A 46-os módosítom az, amely foglalkozik azzal, hogy a gazdasági fellendülést célzó tervek ö, elsősorban a férfia, férfi ágazatokra ö, koncentrálódnak. Tehát a legtöbb tagállamban ugye ö, az ilyen tervekre, projektekre ö, 90%-ban férfi ágazatokban költenek, és sokkal kevesebb bet a nőkre. Hát ez azt jelenti, hogy a nők nem kapják meg a megfelelő támogatást az uniótól, pedig meg kellene ragadni minden esélyt, mert a válság esélyt is jelent és nyújt. Azt hiszem, hogy remélem, hogy a jelentéstevő megváltoztatja a véleményét, és a 46-os módosítómat megszavazza. A második téma a döntéshozattal kapcsolatos. Ugye a női döntéshozatalt nem igazán segítik, és szeretném, hogyha ez nem így lenne a továbbiakban. Most már 20 éve foglalkozom ezzel a témával, mindig, mindig nagy-nagy probléma volt, e, valójában csak Norvégiában haladtak előre ezen a területen. Ugye sokszor azok az ellenérvek, hogy nem fair, nem igazságos, én azt hiszem, hogy bizonyos területeken a nők számára döntéshozatalt teljesen normálisnak kellene tekinteni. Aztán ott vannak például a pénz, a különböző nyugdíjpénztárak, ugye szintén problematikusak. Azt hiszem, hogy az én módosítom, a 94-es is fontos, és remélem, hogy ezt megszavazzák, csak úgy, ahogy Sophie Intvelt 91-es módosítóját. Továbbá a harmadik megjegyzésem lényegében egy kérdés, nem igazán értem, hogy a 91-es módosítóval az ALDE mit is akar. Azt megértem, hogy az EPP ellenzi, de a fontos lenne, hogyha az ALDE képviselői elmondanák, hogy mit is akartak ezzel a 91-es módosítóval. Köszönöm szépen, Cornelissen asszony. Mielőtt Tarabella úrnak visszaadom a szót, Ugye azt veszem alapul, hogy Cornelissen asszony akkor, amikor találkozott a, egy találkozón a bizonyos férfiakkal, nem ő volt az, aki felszolgálta nekik a kávét remélhetőleg. Most pedig Tarabella úrnak adom meg a szót, köszönöm szépen, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, mindazoknak, akik elmondták a véleményüket, ami a 91-94-es módosítókkal kapcsolatos, már most biztosítatom önöket, hogy meg fogom szavazni ezeket a módosítókat. Aztán van, ahol rugalmas vagyok, például a hatos módosítóval kapcsolatosan, ugye van, aki azt mondja, hogy hát ez egy jó módosító. De azért ne felejtsük el azt, hogy a realitásokat kell figyelembe venni a gazdaság szintjén is. Vannak sztereotípiák természetesen, ezek ellen fel kell lépni, persze, de a, például a zöld gazdaság, aztán a, a nagy tervek területén. Hát itt elsősorban a férfiak azok, akik érintve vannak. Először a férfiak voltak azok, akikre kihatott a válság, aztán következtek a nők, Ugye a nők sok esetben a szolgáltatások területén dolgoznak. Na most, hogyha mi szeretnénk a fellendülést elérni, a szociális területen, akkor a, először a gazdasági területen kell azt biztosítani mm. Ugye sok területen a férfiak vannak túlsúlyban. Ezt lehet kritizálni, de ez egy tény, ez a realitás, ez a gazdasági realitás, ez diktálja a gazdasági realitás, de én rugalmas vagyok, és azt hiszem, hogy, hogy a lehető legjobb világban ugye ugyanannyi férfi forrasztónak kell dolgoznia, mint nő, női forrasztónak, ugye? Tehát rugalmas vagyok, hogyha azt akarják, hogy ezt a módosítót támogassam, jó, hajlandó vagyok megváltoztatni a véleményemet, de a realitásokat azért figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, Tarabella úr. Senki nem kér szót, de Figerei asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát igazából nem kértem szót de eredetileg, de mivel itt meghallgattam ezt a vitát, most azért szeretnék én is szólni. Ja, igaz az, hogy Ugye a válság során itt elsősorban a férfiak veszették el a munkahelyeiket, de most már nem így van. Az Eurostat ugye legfrissebb adatai szerint azt látjuk, hogy és egyre inkább a nők azok, akik munkanélkülivé válnak, és nem pedig a férfiak. Úgyhogy éppen ezért ezt a módosítót ebből a szempontból is meg kell nézni. E, ettől függetlenül természetesen én azt hiszem, hogy vannak olyan, vannak országok, ahol a munkanélküliségi ráta a nők körében sokkal magasabb, mint a, a jelenlegi adatok. Úgyhogy általában ugye több a férfi munkavállaló, de itt a munka nem a számadatokra gondolok, hanem a munkanélküli kimondottan a rátára, a százalékarányokra, és vannak olyan területek, ahol sokkal több a munkanélküli nő, mint férfi. a válság kezdetén nem így volt, akkor még sokkal több férfi vesztette el a munká, munkáját, most a munkájét. Köszönöm szépen. Gurmai asszony. Akkor, hogy világosak legyünk a válság elején, ugye ott volt a gépi, az autóipar, ban, a mm, cépítőiparban a válság. Tehát ezért volt az, hogy a férfiak vesztették el a munkahelyeiket, ugyanis ezekben az iparágokban férfiak dolgoztak, aztán egy második szakaszban ugye a, vesztették el a nők a munkahelyeiket. Tehát ez végül is egy, egy, csak egy látszat volt, úgyhogy a nőkre mindenképpen nagyon kihatott ez a, a, ez a válság. Köszönöm szépen, Gurmai asszony. Nos, hát lezárom a vitát, és elkezdhetjük a szavazást. Tehát akkor szavazunk. Angolul szavazunk. Tehát akkor 45-ös mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 49 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 52-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 53-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellett kiszavaz, ellen tartózkodás elutasítottuk. 55-ös mellett ellen tartózkodás, el, nem, elutasítottuk, mondja az elnök. 56-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 57-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 58 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 59 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 60 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nem, ellenőrizzük le elektronikusan. 60-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizennégyen mellette, tizenegyen ellene, tehát elfogadtuk. Most pedig a 61-es mellett kiszavaz ellene, tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 68-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 69-es nem, elutasítottuk, elutasítottuk, tehát a 68-as, 68-as elektronikusan ö, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az eredményeket látják, 12-en mellette, 15-en ellene szavaztak, tehát elutasítottuk. Most pedig a 69-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 71-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 72-es. Tehát ez aztán a továbbiak blogban szavazhatunk, mert 72-től 76-ig ezek megfelelnek, tehát kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 77-es akkor nem szavazunk erre, hanem 78-as következik, két részben szavazunk, az első részre szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második részre, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk ellenőrizzük le a második részt, tehát 78-as második része, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 12-en mellette szavaztak, 15-en ellene, tehát elutasítottuk. 79-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 80-as mellett ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 81-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 82-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 83-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a 84-es következik, ugye? Nem, nem, ez okafogyottá válik. 86-os következik. Kiszavaz mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 87-es mellett? ellen tartózkodás elfogadtuk, 88-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 89-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 90-es Két részben szavazunk. Az első részre szavazunk, mellette, mell ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második része szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, most pedig a 91-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk? kérdezi az asszony. Ellen, elektronikusan ellenőrizzük le, tehát 91-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, 15-en mellette szavaztak, 12 ellenében. Tehát elfogadtuk. a 96-os okafogyottá válik, 97-es visszavonva, akkor a következő a 98-as. Két részben szavazunk, első részre, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, a második rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 99 mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, Száz százas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, egy mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, száz kettő mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, Száz négyes ez okafogyottá válik? kérdezi az asszony. Nem, tehát 104-esre szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 103-as ez okafogyottá válik, 105-ös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, 106-os mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 107-es, és 108-as és 109-es megegyeznek, tehát együtt szavazhatunk, mellette kiszavaz, ellene tartózkodás, elutasítottuk. El, nem, ellenőrizzük le elektronikusan. Tehát 107, 108, 109-es módosítókra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Heten mellette 18-an ellene, és egy tartózkodás volt. A 110, 110-es mellett ellen elutasítottuk, Akkor a 110-est elektronikusan leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Nem olyan nagyon, még három oldalnyi, kb. három és fél. Lezárom a szavazást. Now it's closed. Lezártam a szavazást. 9-en mellette, 14-en ellene, egy tartózkodással elutasítottuk. 111-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 112-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 113 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 114-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, aztán most az egyes következik, azt megszavazunk, kettesre szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Aztán itt egy külön szavazásra kerül sor a nyolcas bekezdéssel kapcsolatosan el, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, aztán a hármas következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes, mell, négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, hetes mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, kilences mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, a Tízes mellett ellen tartózkodást elutasítottuk, 11-es mellett ellen tartózkodást elfogadtuk, 12-es mellett tehát mell, mellett mellette, tehát kiszabad, ellene tartózkodás elutasítottuk. Aztán kom, az e, egyes kompromisszumos javaslat mellette kiszavaz ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 10, 14, 15 okafogyottá válik. 16-os következik. 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 17-es két részben, első részre szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, második része szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk, 18-as mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk, 19, két részben, első rész mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk? Akkor ezt ellenőrizzük le, megnyitom az elektronikus szavazást, a 21-es módosítóról megnyitom tehát a szavazást, lezárom a szavazást, 14-en ellene, 13-an mellette, tehát elutasítottuk 22-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 23-as mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk 24-es mellett, mellett, elnézést kérek, mellette, tehát 24-es mellett az ellene most tartózkodás, elutasítottuk, 25-ös mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk, 26-os mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk, kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk, 27-28 szokafogyottá eh, válik, tehát 29-es következik. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem, nem ez, egy, ez egy kiegészítés volt, tehát 29-re szavazni kellett. Tehát 29-es mellett kiszavaz ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 31 mellett ellen tart elfogadtuk. 32-es mellett, pontosabban két részben, az el, első részre kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, második részre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 36 okafogyottá válik, 4 kompromisszum, kis, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es is kiesik, tehát 38-as következik, és a 39-es együtt, 38-39 kiszavaz mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk, most pedig a 40-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 42-es, nem, akkor ellenőrizzük le a 41-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 9-en szavaztak mellette, 15-en ellene, három tartózkodással, ezt tehát elutasítottuk 42-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 43-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 44-es mellett, nem, ezt visszavonták, tehát 44 visszavonva, most akkor a végső szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-en szavaztak mellette, 5-en ellene, és hét tartózkodás volt. Gratulálunk Tarabella úrnak, és természetesen az egész bizottságnak és az árnyék jelentéstevőknek úgy szintén. under Nagyon szépen köszönöm a jó együttműködést a szavazás közben. Következhet a kilencedik napi rendi pont, ennek pedig a témája, ez egy vélemény az NV Bizottság számára a bizottság közleményéről, amelynek tárgya fellépés a rák ellen európai partnerség. Ma Először is vita következik erről a témáról, és a vélemény előadója Tomzen asszony. És ezzel meg is adom neki a szót. Tomzen asszony tehát. I think it's very good you are so engaged, but the floor is yours. Öné a szó, bár látom, hogy el van foglalva. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Ez a jelentés a rák elleni fellépésről szól Európában, és ami érdekes számunkra az, hogy ugye a rák egy nagyon komoly fenyegetést jelent az Európai Unióban mind a nők, mind a férfiak számára, azonban a leggyakoribb ráktípusok különböznek a férfiak és a nők között, és a nőket érinti leginkább a mell, a ményak, ményákahárty, pete, vezeték, pete, fészek és hüvelyrák, és a mellrák aránya nagyon sok európai országban nő, és egyre inkább érinti a fiatal nőket is és 275 ezer azoknak a nőknek a száma, akiknél évente mellrákot diagnosztizálnak. A bizottság közleményében az európai partnerségről ez rendkívül érdekes és nagyon mm, terjedelmes tehát hogyan tudunk fellépni, hogyan tudjuk felismerni és kezelni a rákot. Ez az egyik legfontosabb elem, ugyanis a lakosság száz százalékát be kellene vonni a szűrésbe, rák szűrésbe a nők esetében. Ez egy nagyon ambiciózus, de rendkívül szükséges cél, és akkor, hogyha valóban fel akarunk lépni komolyan a rák ellen, akkor százszázalékos szűrést kell bevezetni a melmények és bélek esetében. És nagyon sok ez a esetben ez a vélemény az nagyobb, több kutatásra van szükség a rák és a gender a nemek között. Köszönöm szépen, Tomszen asszony. Ki kíván hozzászólni ehhez a témához? Liotárt asszonyé a szó először is. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani Tomszen asszonynak, aki egy nagyon jó anyagot terjesztett elénk. Azt gondolom természetesen tudom, hogy előre megadott a mennyiség, hogy hány leütés szerepelhet egy ilyen véleményben, úgyhogy ez nem könnyű megszövegezni ezt. Egyetértek azzal, ami itt van, de azért mégiscsak szeretnék néhány kiegészítést is elhelyezni, ennek szellemében fogom a módosítókat is előterjeszteni, mégpedig a megelőzéssel és a korai felismeréssel a migrációs hátterű nők esetében, ugyanis nagyon nagy különbség van a különböző rákformák között, ennek megfelelően bizonyos ráktípusok nem európai nőknél gyakrabban fordulnak elő, például a dél-amerikaiaknál ményakrák sokkal gyorsabban fordul elő, és hogyha ezt meg akarjuk előzni, akkor ezt is figyelembe kell venni. Még ha már prevencióról, megelőzésről beszélünk, akkor szeretném felhívni a figyelmet az idősebb nők helyzetére. A lakosság ugye egyre idősödik, és a rák természetesen az idősebb nőknél is gyakrabban fordul elő így módon. Amikor tehát megelőzésről beszélünk, akkor azt gondolunk, hogy azt gondolom, hogy az idősebb nők esetében is nagyobb ellenőrzést kell követelnünk. Az is látható, hogy bizonyos lakosság csoportoknál, ahol adott bizonyos vallási háttér Tudjuk ezt például Máltában fordul ez elő, hogy ott egyszerűen nem kívánatosak a, a, az előzetes intézkedések, és meg kell próbálni olyan megoldást találni, hogy ezek a nőket se, ezeket a nőket se lehessen kizárni ebből a, ezekből a megelőző programokból a korai felismeréssel kapcsolatban. Itt is vannak tudományos vizsgálatok, és vannak technikák, amelyek bizonyos kockázatokat rejtenek magukban. Tehát ha százszázalékos szűrésre törekszünk, akkor meg kell nézni, hogy nem okoz -e ez különböző mellék problémákat, mellékhatásokat, úgyhogy itt a tudománynak még van mit tenni, hogy ezt kiderítse. Azután új generációja jelent meg a rák elleni gyógyszereknek, ezek egyelőre még megfizethetetlenek, és csak néhányan tudják megengedni maguknak ezeket a gyógyszereket, illetve csak nagyon kevesen férhetnek ehhez hozzá. A szegénység az a nők esetében még gyakrabban fordul elő, mint a férfiaknál, és sokkal nehezebben is kerülnek ki a szegénységi helyzetből, de hát ez nem lehet akadálya annak, hogy az ilyen gyógyszerekhez hozzájuthassanak. Köszönöm szépen, Lió tárasszony. Paladeli asszony, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Egy kiegészítő kérdésem lenne a vélemény előadójához. Gondolja-e, hogy a bizottság közleményében terveznek valamit a kutatással kapcsolatosan, vagy csupán megállapítások szerepelnek a közleményben most teljesen függetlenül a nemhez, valamilyen nemhez való tartozásról. Ha Európában valamit támogatni akarunk a kutatásban, az európai kutatási központokat, akkor ez az irány valamilyen formában képviselhető, kimutatható? Köszönöm. És most pedig Virsz asszony. a bizottság közleménye valóban dicséretes munka, és nagyon jó, hogy Thomsen asszony, a mi bizottságunk tagja, egy olyan véleményt állított össze, amely hangsúlyozza, hogy milyen ö, fontosak a rák hátterében álló okok, ugyanis az információ nem mindig állt rendelkezésre. Van egy kulcs szó a bizottság szövegében is, és ez a partnerség. És akkor, amikor partnerségről beszélünk, akkor gyakorlatilag minden érdekeltet aktív módon be kell vonni a munkába. Egészségügyi szakértők és betegek szervezeteit, paciensek szervezeteit is be kell vonni. Ez nagyon fontos. És ma, amikor arról beszélünk, hogy milyen az információhoz való hozzáférés a kezelésekkel és a megelőzéssel kapcsolatban, akkor láthatjuk a különbségeket a különböző tagállamok között. És gondolni kell arra is, hogy minden nőnek biztosítani kell a hasonló, azonos hozzáférést az információhoz, megelőzéshez és kezeléshez. Tehát ezeket a szempontokat mindenképpen ki kell emelni a szövegben. A 2013-mal kapcsolatosan is az, hogy 100%-ban biztosítani kell a szűrést. Ez rendkívül ambiciózus elgondolás, és persze ez nagyon pozitív, azonban mindenképpen realistának kell lennünk, és jelenleg gazdasági válságban vagyunk, úgyhogy fel kell tenni a kérdést, hogy Képesek-e a tagállamok arra, hogy ennek a kötelezettségnek három éven belül eleget tegyenek? különös tekintettel, tehát a határidőre, ugye 2013-at akarjuk meghatározni. Lehet talán, hogy egy részletesebb stratégiára lenne szükség, és különböző és köztes jelentésekre, hogy hogyan halad előre a folyamat. Ez ugyanis egy rendkívül fontos kérdés. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Bier asszony. És most Tomszen asszonynak adom vissza a szót. Köszönöm szépen Vérasszony, az utolsó megjegyzéssel, kérdéssel kezdem ugyanis meg kell akadályozni azt, hogy a nők rákban halljanak meg olyan sokan, ahogyan ennek ma tanúi vagyunk, és mondtam már, hogy 275 ezer nőnél diagnosztizálnak évente Európában rákot, és valamit ez ellen tenni kell. Az én tapasztalatom az, hogy itt nem csak arról van szó, hogy különböző ajánlatok, kínálatok legyenek a kezelésre vonatkozóan, hanem itt a regionális dimenzió is fontos, ugyanis akkor, hogyha az ember nincs lehetőség a rákszűrésre a közelben, akkor a nők nem fognak elmenni a nagyvárosokban tudunk csak ilyennel szolgálni, de hát akkor oda kell menni vidékről, és ez nem megy. Ha azt akarjuk biztosítani, hogy a nők mindenütt elmenjenek a rákszülésre, akkor ott a közelben kell megadni ezt a lehetőséget. És persze az is előfordul, hogy a lehetőség adott, azt mégsem mennek el a szülésre, de mindenképpen regionálisan is meg kell ezt szervezni. Egyébként a nők tényleg nem fognak részt venni ezeken a szüléseken, de teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a különböző szervezetekkel és érdekcsoportokkal fel kell vonni a kapcsolatot, és őket is be kell vonni ezekbe a munkálatokba. A bizottság támogatja mindezt, ha erről van szó, és ugye mi ezt tudjuk előbbre vinni a parlamentben. Olyan sokféle eszköz van, amelyek a munkaerőpiacsal is összefüggenek az Európai Unióval kapcsolatosan, hát ezeket az eszközöket kellene bevonni, hogyha nők betegek, és mm, ezeket az eszközöket kell, hogy igényeljék, ugyanis a megbetegedés az hatással van természetesen a foglalkoztatási lehetőségekre is. És ami a bevándorlók, a migrációs hátterű nőket illeti és hogy Indiából, Kínából, Latin Amerikából, mm, hogy genetikailag megvan-e az azonosság, ugye a latin amerikai vonatkozásban nincs akkora különbség, mint India és Kína esetében genetikailag. Köszönöm. Köszönöm szépen, Thomsen asszony. Zaborszka asszony kért még szót. Köszönöm szépen, és elnézést kérek hogy azután kérek szót, hogy a jelentés, a vélemény előadója, ő már szólt, két rövid megjegyzés sem lenne. Tényleg el kellene gondolkozni az Európai Bizottsággal közösen, hogy hogyan tudnánk az Európai Uniós eszközöket nem csak a kutatás elősegítésére, hanem a megelőzésre és a kezelés támogatására is, ugyanis a gazdasági válságban látjuk, hogy a tagállamoknak nincs elég pénzük arra, hogy ebbe a területbe fektessenek, de nekünk prioritásokat kell meghatároznunk, hogy hova kerül a pénz, és hol lesznek elérhetőek ezek a források, és a rák elleni harc véleményem szerint a prioritások között kell, hogy legyen. A vélemény előadójának annyit szeretnék mondani, és támogatom őt az egyes pontban, amikor arról szól, hogy sokkal komolyabb kutatásra van szükség a rák és a nemek közötti összefüggésről, de azt hiszem, hogy itt egy specifikus elnevezésre lenne szükség. A, a, ugyanis itt nem csak a veszélyes anyagokról és azok hatásáról és a környezet hatásáról kellene beszélni, mert ez nagyon általános és az Európai Unió polgárai mindez nem izgatja igazán, és akkor, hogyha specifikusan megnevezzük az okokat konkrétabban, tehát ez azt jelentheti, hogy az uniós polgárok megtalálhatják a megfelelő megelőzés módját, és pontosan tudni fogják, hogy melyek azok az anyagok, amelyek valóban hatással vannak mindenre, és elősegítik a rák kialakulását, és így életmódot változtathatnak. Köszönöm szépen, Záborszka asszony! és akkor most Tomszen asszonynak megadom még egyszer a szót. Igen, teljes mértékben egyetértek Záborszka asszonya az Európai Uniós forrásokat illetően. Természetesen lehet azt mondani, hogy ezek a pénzek tehát amikor arról beszélünk, hogy valaki nem tud dolgozni, mert beteg, akkor ez sokkal többe kerül a társadalomnak. És az a tény, hogy a nők később vállalnak gyereket, és hogy ez még több mellrák megbetegedést okoz. Hát ez is magyarázat arra, hogy miért kellene a nőknek korábban vállalni gyermeket. Persze ez a mai társadalomban, Európában nagyon nehéz, hogy meggyőzzük erről a nőket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tomszen asszony. Na most akkor mik is a határidők? Nézzük meg. A módosítások benyújtásának határideje február 2-a, 12 óra. A szavazás a szakbizottságban február 23-án lesz. A Környezetvédelmi Bizottságban a szavazás március 6-án lesz, és plenáris ürésen, az áprilisi plenáris ürésen lenne a szavazás. Mindenkinek megfelelnek ezek a dátumok? Igen, tökéletes. Következő napi rendi pont. És itt Esztrela asszony felé fordulok, ugyanis ő az előadó, és itt a módosításokról beszélünk majd az ő jelentése kapcsán. Itt arról van szó, hogy a várandós vagy gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvedelmének javítása. Tehát ez a téma. Ez egy olyan téma, amelyet már a bizottságban megvitattunk, Biztos, hogy emlékeznek önök is erre. A penáris visszaküldte eh, júliusban, 2009. júliusában nekünk ezt a jelentést. Esztrela asszony folytatta a munkát ezen a jelentésen. A módosítókat benyújtották, beterjesztették. Most megkaptuk az összes módosítót minden nyelven, az összes nyelven, és a módosításokról tudunk ma vitát folytatni. Elindítjuk a vitát, és bizottságunk alelnökének, egyszerűen asszonynak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Hát ez nem az első vita már e, ebben a parlamentben, e témáról. Már volt lehetőségünk egy első eszmecserére, az én javaslatomra, most pedig megvitatjuk azokat a módosítókat, amelyeket be terjesztettek a különböző tagok, valamint a különböző politikai frakciók. Először is engedjék meg, hogy megköszönjem a kollégáimnak a nagyon lényeges hozzájárulásaikat. Körülbelül 169 módosító indítványt kaptam, különböző típusú módosítók ezek de természetesen arra mutatnak rá, hogy nagyon nagy az érdeklődés, a nagy a lelkesedés e, ezen irányelv kapcsán. Vannak olyan módosítók, vagy sok módosító ugyanarról szól, éppen ezért engedjék meg, hogy néhány kompromisszumos módosítót javasoljak majd és ez egy, egy kihívás is a kollégák irányába. Ugye együttműködtünk, együttműködtem az ányék kell a különböző politikai frakciókból, hogy a lehető legnagyobb konszenzus, legszélesebb konszenzus próbáltuk meg elérni. természetesen a lehető leggyorsabban szeretnénk befejezni ezt a munkát, Tudatában vagyok annak, hogy vannak még mindig akadályok, és ezeket mindenképpen meg kell oldani. Ahogy már mondtam, a lehető legszélesebb körű konszenzust szerettem volna elérni, egy széles platformot, szeretnénk a penális elé egy nagyon modern jelentéssel előállni, az európai nők, az európai családok érdekében, figyelembe véve a fő prioritásokat, például a gyermekek érdekeit. Nagyon rugalmas leszek, nyitott, van néhány olyan módosító indítvány, amelyet nem tudok bevenni a szövegbe, és egyáltalán nem tudok bevenni, különösen azokat, amelyek például a 141-es, amely a jogi alappal kapcsolatos. Ez, ez egy hátramenetelt jelentene a bizottság javaslatához képest is egy sőt, az, a mi nőjogi bizottságunk javaslatai nem voltak túl ambiciózisak, eléggé korlátozottak voltak már eredetileg is. Figyelembe vettük azt, hogy hogy mindenképpen fejleszteni kell a nők és a férfiak között az egyenlőséget, az esélyegyenlőséget. Nem fogadjuk el a 141-es cikk jogalapját. Tehát ezt nem fogadhatjuk el jogalapként a nőjogi és esélyegyenlőségi bizottságnak tovább kell harcolni a minőségért minden szinten, minden formában, és mindenképpen egy jobb élet mód egyensúlyt kell biztosítani a férfiak és a nők között. Itt természetesen utalnék a munkaidőre, az, át, az nem munkaszerződésekre, ezzel kapcsolatosan is vannak módosítók. Tudjuk, hogy a hosszú munkaidő és a nem tipikus munkaszerződés igenis hátrányos lehet a nők egészsége szempontjából. hogyha nem akarnak túl orázni nőként, vagy éjszakai műszakban dolgozni, akkor igenis lehetőséget kell biztosítani, hogy ezt megtehessék. Aztán a vasárnapi munkaidővel kapcsolatosan is vannak utalások a nők további diszkriminációjával kapcsolatosan szintén. A Természetesen nem akarunk semmiféle plusz diszkriminációt ö, létrehozni, vagy létesíteni. Ez, itt nem arról van szó, hogy hogy kötelező például túlóra, túlórában dolgozzanak, vagy vasárnap, vagy éjszakai műszakban. Mindjájunknak meg kell érteni azt, hogy a lehető legnagyobb nehézség Eh, amelyek kapcsolatosan eh, a, nagyon nehéz a konszenzust elérni, ez pedig a apai szabadság. Tehát amikor az apák azok, akik elmennek eh, szabadságra, amikor gyermekük születik. Ugye van, van a szülői szabadság, ez vonatkozhat a nőkre és a férfiakra, de van olyan szabadság, ami csak is a férfiakat érinti. És van olyan, amely csak a nőket. Tehát ezt is tisztázni kell, itt, itt, itt világos különbséget kell tenni. Úgyhogy a módosítóiban sok esetben összekeverik a ö, szülői szabadságot és az apák szabadságát, tehát a parentalt és a paternalt. Tehát a, a szülői szabadság az más, mint a, a csak férfiakra vonatkoztatott szabadság. Itt mellesleg külön irányelv foglalkozik-e két, két dologgal. Ugye a, a szülői szabadság nem fizetett szabadság, és az értéke is úgy tűnik, hogy kevesebb. Vannak olyan családok, akik ugye arról döntenek, hogy több gyermekük legyen, mert jobb életkörülmények között élnek, és akkor ez nem okoz számukra problémát, de van, ahol probléma az, hogy esetleg több jövedelme legyen a különböző érintetteknek. A nemzeti törvények, jogszabályok közösen foglalkoznak az anyasági, az apasági és a szülői szabadsággal. Azt hiszem, hogy a jövőben európai szinten mindenképpen tisztázni kell ezt a helyzetet, és egységesíteni kellene az anyasági, az apasági és a szülői szabadságokat. Ugye Svédországban, Spanyolországban, Portugáliában már ez így létezik. Felszeretném tehát hívni az önök figyelmét arra, hogy az apassági szabadság már létezik a legtöbb tagállamban. Jelenleg ugye a legtöbb tagállam törvényben rögzítette ezt, tehát meg kell meg kell érteni, hogy miért nem vagyunk készek még arra, hogy, hogy, hogy az európai törvény is ezt tartalmazza, mikor már nemzeti jogszabályokban ez létezik. És a tagállamok igazából elvárják tőlünk azt, hogy hogy az anyasági és az apasági szabadságokat egységesítsük, együtt foglalkozzunk ezzel. Ugye akkor, hogyha hogyha egy olyan jogról van szó, amely mind a férfiak, mind a nők szempontjából létezik. Ugye a nők, a férfiak a, ö, együtt kell, hogy ö, vállalják a családban a felelősséget, a gyermekgondozásért, és így tovább. Tehát nem csak az anyasági szabadság van, ö, hanem az apasági is. És remélem, hogy ö, sikerül majd egy jó megállapodást létrehozni, minnyáján hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy ez az irányelv javuljon, modernebb legyen. Ahogy mondtam, egy modern irányelvet szeretnénk elfogadni, amely a jövőre is kihat, figyelembe véve a jelenlegi helyzetet. A jelenlegi irányelv 17 éves már. 17 éve van hatályban, ugye erre emlékeztetni kell. Ugye itt egy-két évtizedről van szó már, de a jövőre is kell gondolnunk, és amikor benyújtjuk, beterjesztjük ezeket a módosítókat, gondoljunk a jövőre is. Köszönöm szépen a segítséget, biztos vagyok abban, hogy együtt egy jó megállapodás születik majd a, ebben a bizottságban az európai nők érdekében, az európai parlament érdekében. Köszönöm szépen. Thomson asszony, Thomson asszony. Hát csak, Det er jo interessant, at vi her i udvalget ofte har haft besøg af kommissionen, som kommer for at fortælle om løn. Nagyon, nagyon érdekes hallani a bizottság képviselőinek a véleményét. A statisztikák szerint a férfiak és a nők ugyan e, egyforma bérezést kapnak addig, amíg nem jelennek meg a gyermekek. Ugye a kis gyermekkel rendelkező családok kevesebbet keresnek, és ennek az az oka, hogy a nők egyre inkább felelősek a, a családért. Hogyha el akarjuk érni az esélyegyenlőséget a munkaerőpiacon, meg kell próbálni az esélyegyenlőséget a családban, otthon is biztosítani. Két hét persze nem sok, két hét nem fog nagy változást jelenteni, de ez a kezdet. Az első lépés és jelzésértékű Európában, és ebben az összefüggésben gondolom azt, hogy nagyon érdekes az, hogy a bizottságban ahol a, most a főtitkár az egykori illetékes GD-ről jött. Hosszú ideig volt főtitkár, és a karrierjét a bizottságban indította el, és Odil asszony azt mondta, hogy egy ilyen politika esetén, tehát akkor, hogyha egy olyan helyzet áll elő, akkor jogszabályokat kell elfogadni, de ami az Európai Unió esélyegyenlőségi munkáját jellemezte, az az, hogy mindig ott volt a frontvonalon. Tehát gyorsabb volt, és ezeket az előírásokat elfogadta, mielőtt még a tagállamok ezt előírták volna, de most már az a helyzet Európában, hogy több mint 17 tagállamnak vannak olyan jogszabályai, amelyek biztosítják, hogy két hetet kapjanak az apák. Na most, most az Unió kullog a tagállamok után, és nem fordítva. Úgyhogy Dániában nem lehet olyan irányelvet javasolni, amely azután vissza ö, csökkenti az egyenlőséget, ugyanis Európának kellene inkább előjárnia. Úgyhogy csak támogatni tudom a vélemény előadóját. A két hét apasságszabadságot törvényesen elő kellene írni, <clears throat> és ennek benne kellene lennie a jogszabályban. Köszönöm szépen, Tomszen asszony. Lukasz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm Eszrel asszonynak ezt a nagyon jó véleményt és a kiváló együttműködést és ahogyan közelít ehhez a témához, nagyon nagy mértékben egyetértünk azzal az irányvonallal, amelyről Thomsen asszony az imént szól. A zöldek két módosítót támogatnak, és az első ilyen módosító arról szól, hogy hogyan lehet 24 hétre kiterjeszteni az anyasági szabadságot. Tudjuk, hogy nagyon sok tagállamban már a 18 hét biztosított, és az irány az jó, 20 felé, de mi szeretnénk, hogy a módosító van 24 hétről beszéljünk, ez egy rendkívül fontos kérdés számunkra. A másik dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy milyen fontos biztosítani azt, hogy ez a jelentés ugye, ami az apasságot, apassági szabadságot illeti. Hát azzal külön kellene foglalkozni, de tudjuk, hogy nagyon sok esetben mondták azt, meg bizonygatták már az EU-ban, hogy milyen fontos itt az egyensúly, de amikor aztán a konkrét lehetőség megjelenik, hogy tényleg előbbre lépjünk az adott kérdésben, akkor nem sok minden történik. Én, az, hogy két hétre terjesszük ki az apassági szabadságot az egész Unióban, ez nagyon fontos első lépésnek, tekintem, és az is rendkívül fontos, hogy az apassági szabadság és fizetett legyen, tehát ez egy opció, és azt gondolom, hogy ezt, ezt fizetett szabadságnak kell biztosítani, és azt gondolom, hogy sikerül egyességre jutni ezzel a véleménnyel kapcsolatban. Nagyon sok hónapja küzdök ezért, és a zöldek nagyon emellett vannak, és nagyon remélem, hogy sikerül megfelelő eredményre jutnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Klász asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezrel asszony a sok módosító indítvány, amely beérkezett, azt mutatja, hogy valahogy itt körbe-körbe járunk, és még nem sikerült elérni azt a nagy egyességet, amit Lukasz asszony is szeretne. Mióta keverjük itt a dolgokat egymással, és ugye a spanyol elnökség esetében még mindig nem teljesen világos számomra, hogy akkor most a tanács igazándiból mit is akar ebben az ügyben. A cél az ugye jó, hogy javítsuk az, anya, az anyák védelmét, de hát milyen úton akarunk eljutni oda. Esztrel azt, hogy nem értem, ön ugye azt mondja, hogy az apasági szabadság, meg a szülői szabadság az teljesen más. Hát az apa is szülő, nem? Hát a másik szülő. Úgyhogy különben nem lenne szülői szabadság. Hát a szülők, az anya, meg az apa. Hogy most az anyának külön egészségvédelemre van szüksége a szülés után, meg a szülés előtt, ezt, ebben egyetértünk mindannyian. És akkor most az apát akarjuk bekapcsolni, de hát én továbbra is azt gondolom, hogy ott, ahol az anya pihen, vagy az anya a gyerekkel van teljes mértékben elfoglalva, akkor az apának ott kell lenni a háttérben, és esetleg neki később lesz jogosultsága, és az apa az a szülők egyike, hát akkor nézzük ezt így, és ismerjük el, mint szülői szabadságot. És a Tomzen képviselő asszony súlyt helyez arra, hogy ne kullogjunk a tagállami szabályozás után, hanem járjunk élen, akkor az én esetemben, Németország esetében, az én országom esetében is ez érvényes. Hát további védelemre van szükség, de hát másképp szabályoztuk eddig ezt a kérdést. Ezért mondom, hogy ezek a meg, ezt a megoldást úgy kell látni, hogy ezek kapcsolódnak egymáshoz, azzal is összefüggnek, ami már létezik a tagállamokban. A német példa. Nálunk ugye van anya védelem, 14 hét. Csak az anya veheti ezt igénybe. Van szülői szabadság, egy év, és van két hónap, amelyet csak az apa vehet igénybe. Ez fizetett szabadság, ha nem veszi igénybe, akkor ez egyszerűen nincs ott, akkor, akkor megszűnik ez a lehetőség. Ez is jó, ez új szabályozás Németországban, és az apák nagyon szívesen veszik igénybe növekvő mértékben, hogy most akkor hogy ezt miért, ugye egy kalap alá vesszük, aztán összekeverjük, aztán totálisan különböző megoldások születnek a tagállamokban. Úgyhogy arra kérem Esztrel asszonyt, hogy, hogy a 123-as módosítót, Nébler asszony és Thomas Mann és az én módosítómat vegye már figyelembe, mert ennek a célja az, hogy egy lássuk azt, hogy az egyes tagállamokban mi történik az anyaságvédelem és a szülői szabadság vonatkozásában, és hogy az apákat is be tudjuk ezen a módon kapcsolni. És ezt is értékelni kell, és látni a lehetőséget, hogy az, ami tagállami szinten már létezik, és ami jó, hogy azt őrizzük meg, tartsuk meg, a családok érdekében, és számomra az anyaság védelme nagyon fontos, az anyák védelme. De hát ez személyhez kötött, ez a szülés előtti és a szülés utáni időszak. És ez röviden, rövid lehet, akkor, hogyha ezen túlmenően bevezetjük a szülői szabadságot, akkor viszont anya meg apa szerepelnek együtt. Ez egy jó kompromisszum, és ez a családnak is jó. Eh, Köszönöm szépen. Romeva úr. Köszönöm szépen. Egy kicsit mosolyogtam itt hallgatva a legutóbbi felszólalót, ugyanis nem, nem igazán tudjuk, hogy miért kell elérni ilyen, miért kell ilyen hosszú idő elérni valamit, ami ennyire világos? Azt látjuk, hogy az, a liberálisok és az Európai Néppárt részéről itt leblokkolták ezt a ö, munkát. De miért beszélünk ezekről a dolgokról itt ma? A második megjegyzésem pedig az, hogy teljesen világosan elmondtuk a dolgokat. Itt arról van szó, hogy jogokkal kell felruháznunk azokat a nőket, akik szültek. Ez egy teljes mértékben inherens joguk. Elmagyarázta a kolléganő, hogy fizikailag ugye fel kell erősödniük a nőknek, ezért mondtuk azt, hogy 24 hétre kell ezt kiterjesztetni a 20 helyet. Ugye itt ö, ö, arról van szó, hogy fizikailag szedjék össze magukat a nők a szülés után. Most ehhez kapcsolni a, az apasági ö, szabadságot, az ö, azt jelentené, hogy a szülés utáni ö, megerősödés során segíti az apa a, az anyát. Ugye azt szeretnénk, hogy, hogy ez a periódus, ez az idő szakasz hosszabb legyen a szülés után és ez a vita, és ez az utolsó felszólalás, ugye azt mondja, jó, rendben van, de az Isten szerelmére miért ilyen nehéz megegyezni ebben? A, itt az alapvető dolog, és itt a 43-as módosítóra is utalnék, eh, ahol teljesen világosan ugye azt látjuk, hogy azt kérjük, hogy minimum két hét legyen, lehet, hogy a félreértés ott van, hogy itt nem, nem utalunk arra, hogy ez, egy, ez kötelező kellene, hogy legyen. Tehát a kötelezettségre kell akkor utalni, hogy legyen ez kötelező. Mindenképpen, tehát azt kell mondani, hogy minimum két hétnek kötelező kell lenni. Természetesen van, aki ennél messzebb szeretne elmenni, de e, van, aki kompromisszumot szeretne, de úgy gondolom, hogy a minimum két hét kötelező kell, hogy legyen. Tehát itt az apasági ö, e, szabadságról van szó, ahogy ö, e, elhangzott. Tehát ez egy kiegészítő jog lenne ahhoz az inherens joghoz, amelyet jel a nők rendelkeznek a szülés után. Na most ennek az apasági szabadságnak akkor kell kezdődnie, amikor a nő szül. Tehát nem a szülés előtt, hanem a szüléskor. Egy nő, nő amíg várandós, úgymond terhes, el tudja végezni a munkáját, és, és veszélyes lenne az, hogy még a szülés előtt elindítsák neki az anyasági szabadságot, tehát akkor indul, amikor a szülés ö, sor kerül a kettes módosító például angol nyelven, nyelven arról szól, hogy work-life, hogy hogyan lehet a munkát és a család életet összeegyeztetni. A spanyol nyelvben a család és a munka összeegyeztetése van, tehát itt tisztázni kellene a különböző nyelveken a helyzetet, mert itt nü- nüanszbeli kérdésekről is szó van. Tehát itt most jelenleg az angol és a spanyol nyelv között vannak eltérések. Köszönöm szépen. Luling asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném pontosítani azt, hogy nem az EPP blokkolta le ezt a munkát, amikor azt kérte, hogy küldjék vissza a szöveget, azt a szöveget, amit már a Nőjogi Bizottságban elfogadtak. Tehát ez a szöveg nem volt megfelelő szöveg, sőt, ez egy teljesen alkalmatlan szöveg volt. Egy jogi szöveg hez képest ez egy teljesen alkalmatlan. Mi megmentettük a parlamentet azáltal, hogy ne, ne legyen a parlament nevetség tárgya ezzel a szövegével. Ugye vannak egyesek, akik nem akarnak meghallani dolgokat, te, úgymond te, te, tetetik a süketet. Én azt hiszem, hogy az előadó asszony sem akar ja, meghallgatni a dolgokat, és meghallani a dolgokat. Egy ilyen szöveget egész egyszerűen nem lehetett elfogadtatni. Ne felejtsük el azt, hogy itt egy ö, törvényhozási ö, ciklusban vagyunk. Itt azért nem lehet mindent leírni, mi, akármit, egyfajta shopping listet létrehozni, mindent mindenbe belevenni. A dolgozóknak mindenképpen egy egyszerű szöveget kell biztosítani, hogy azt alkalmazni tudják. Itt mi a cél? Az, hogy az anyaságot védjük, ez a cél, a, a fő cél, nem? Ennek a, a bizottsági javaslatnak ez a fő célkitűzése. Ne felejtsük el, hogy már két jogi aktus létezik. Az egyik az anyaság védelméről szól, a másik a szülői szabadságról szól. Mellesleg elfogadtunk egy szöveget, amely jogi szempontból alkalmazható, a szociális partnerekkel kapcsolatos ez a szöveg, és most, most aztán újra próbál ebben a szövegben új dolgokat érvényre juttatni, itt nem csak a nők, hanem a hanem a férfiak sem megfelelő módon vannak kezelve. Nézzem meg néhány módosítót. Hát én elég sok időt szántam arra karácsony és új év között, hogy megértsem egyáltalán, hogy mit is akar csinálni ezzel a szöveggel. Hát ugye az apák a továbbiakban a szöveg szerint nem dolgozhatnak éjszakai műszakban, hogyha egy egyévesnél, koráb, egyévesnél kisebb gyermekük van. Hát elképzelik, hogy ez, ez hogy fog lecsengeni? Hát... Ö... Ugyanazt a védelmet ugyanazt a védelmet akarják biztosítani a férfiaknak, mint a nő, terhes nőknek. Mit akarnak? Hogy eunukok dolgozzanak? Hát azért nem, nem gondolnak ezen javaslatok következményeire? Hát lehet, hogy jók a szándékok, de hát azért most képzeljük el azt, hogy a nők és a férfiak ilyen jogokkal fognak rendelkezni? Hát most milyen gyermekeik lesznek? Leszne, lesz, elképzelhet, hogy boldog gyermekeik lesznek ilyen férfiaknak és nőknek, de sokan nem, nem is dolgozhatnak, mert egész egyszerűen munkanélküliek. Na most ne ilyen javaslatokkal álljanak elő a férfiak és a nők, re vonatkoztatva. Lehet, hogy jók a szándékok, de ezek meggondolatlan javaslatok az anyaság védelme, a szülői szabadság, az apassági szabadság. Jó, hát ha ezt akarják, akkor a bizottságnak, bizottsághoz forduljanak, és a bizottságtól kérjenek javaslatokat, ugyanis a bizottság sem tudott még egy normális szöveget elkészíteni a mi szövegünk pedig elfogadhatatlan volt egy ilyet plenáris ülésen elfogadni. Ezek ellentmondásos szöveget tartalmaznak, és nem alkalmazható szöveget. Olyan szöveget, amelyet a dolgozók és a vállalatok is alkalmazhatnak. Tehát egy új szöveget kell kérni akkor a bizottságtól, egy olyan jogi aktusra van szükség, amely lefedi az anyasági, az apasági és a szülői szabadságot. A bizottság azonban azt mondta már számos esetben, valamint a tanács is, hogy azt szeretnék, hogy különböző jogi aktusuk létezenek, legyenek, a különböző védelmi, védelmi szintekre. Ugye mi most itt akkor az anyasági ö, védelemről beszélünk. A szociális partnerek tárgyalnak jelenleg egy új kezdeményezésről, egy új kezdeményezésről, amely ugye a jogi szempontból kötelező érvényű lehetne, mint az irányelv az apassági szabadságról. Most azt hiszem, hogy itt a mi bizottságunkban az anyasági védelemre kell koncentrálnunk. Ez a lényeg, hogyha valójában akarják védeni az anyát és a gyermeket, akkor ez így kell eljárni. De hogyha mindent összekevernek, akkor első olvasatban sem lesz meg a szavazás, hogyha mindezek a javaslatok a szövegben benne vannak, mert ezeknek semmi köze az anyaság és a gyermek védelmére, védelméhez. Már első olvasatban el fog bukni ez a, a szöveg. Úgyhogy Ennyit akartam elmondani, mert még két órát tudnám folytatni, hogyha kommentálnám az összes módosítóban foglalt, meggondolatlan tényezőt. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony, talán kérem, hogy fejezze be. Igen, elnök asszony, én tudom, hogy ö, nem szereti hallgatni azt, ami nem felel meg önnek, de itt demokráciában élünk, és megvan a jogunk ahhoz, hogy elmondjuk a véleményünket, és mi, mi szeretnénk a dolgokat ö, továbbvinni, szeretnénk végre haladni, és, meg vagyunk, és megvan a bátorságunk, hogy azt mondjuk, hogy ez a szöveg teljesen kontraproduktív, mind a nők, mind a férfiak szempontjából és, és ezzel a szöveggel megint csak, ez egy bukás lesz megint csak. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, én garantálhatom önnek azt, hogy mindenkit meghallgattunk, mindössze 20 percünk marad, és egy nagyon hosszú felszólalási listánk van. Cornelissen asszony, öné a szó, aztán Záborszka asszony fog következni. Köszönöm szépen. Egyetértek Lulling asszonynal, hogy ez a parlament sokszor nevetség tárgya, de itt ebben a jelentésben, ebben a szövegben is tudjuk, hogy milyen okok miatt lehetséges ez. Én viszont támogatom azt a vonalat, amelyet Eszrela asszony lefestett, és az elkövetkezendő tíz évben tudjuk, hogy öregszik, előregszik a társadalom, és a társadalmak öregednek, lesznek olyan nők, idősebb nők, akik nem fognak majd munkát találni a munkaerőpiacon, és szeretnénk olyan nőket, akik ugye a döntéshozatalban is részt vesznek, akinek gyerekeik vannak, mint ha, ha mindezt meg szeretnénk valósítani, akkor vonzóvá kell tennünk a munkahelyeket, és a férfiak számára pedig a gondozás lehetőségeit. Fontos a nők számára, hogy legyen idejük a szülés után, legyen szabadságuk felerősödni. Azt hiszem, hogy ez a 20 hét, amit Eszrel asszony javasol, ez a minimum kell, hogy legyen. Az én ö, ö, tapasztalataim szerint az ö, ezelőtti funkciómban ugye azt láttuk, hogy ha hogy ö, sokszor mennek el szabadságra az emberek, hogyha hogyha ö, szeretnének pihenni, de sok esetben kivesznek szabadságot, vagy elmennek szülői szabadságra, hogyha nincs más szabadságuk. Éppen ezért ez fontos a munkáltató szempontjából is. Fontos az, hogy helyettesíthessék a, az adott szülőanyát, hogyha elmegy szülő anyasági szabadságra. Tehát a következmények a munkáltató számára hát nem igazán jók, és ezeken javítani kell. Az is fontos, hogy a férfiak fizetett szabadságra mehessenek el, hogy a teljes fizetésüket megkaphassák. Ugye azt mondtuk, hogy két, az első két hétben a szülés után a férfiak is elmehetnének szabadságra, vagy, vagy pedig majd később esetleg, amikor pelenkáztatni kell a gyereket, vagy meg kell tanulni ezeket a dolgokat a gyerekkel való gondoskodás kapcsán. Tehát a sok esetben a nők foglalkoznak a gyermekekkel, a nők gondozzák a gyermekeket, és a férfiak csak úgy ott vannak a háttérben, pedig olyan apákra is szükség van, akik, akiknek lehetőséget kell adni arra, hogy ez egy opció, lehet, hogy megválasszák azt, hogy esetleg el akarnak menni a apasági szüle, szabadságra. Ugye azt is hallottuk, hogy van, aki azt mondja, hogy nem kellene bevenni ebbe az irányelve ezt a témát, mármint az apasági szabadságot. Aztán van, aki azt mondta, hogy mindent összekevertünk itt ebben a szövegben. Én azt hiszem, hogy az opció lehetőségét kell biztosítani, és hogy ahogy Lulling asszony mondta, hogy ha a bizottság ugye azt a javaslatot tenni, hogy egy külön irányelvet fogad el, akkor ezt, ezt üdvözöljük. Ugyanis az jogi jogszabályokkal kapcsolatosan nem tettünk javaslatokat, de mindenképpen támogatnánk az apasági szabadságot, és hát meg kell nézni, hogy ki szavazna emellett, ki támogatná ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor még Záborszka asszony. Hatan vannak a hozzászólók listáján, akik először kérnek szót. Záborszka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarom megismételni, amit a kollégák már elmondtak. Néhány megjegyzésem azonban lenne. Úgy gondolom, hogy amikor elkezdtük a vitát erről az irányelvről, akkor az a tény, hogy felvetettük egyáltalán az apasság és szabadság kérdését, ezzel Pandora szelencéjét nyitottuk ki, és egyszerűen nem jutunk a vita végére. Sajnálom, hogy be kell látnom azt is, hogy ez a mai vita sem tűnik úgy, hogy különbözne attól, amit tavaly tavasszal folytattunk. Tehát a fő elv az kellene, hogy legyen, hogy ragaszkodjunk ennek a témának a, a nevéhez, tehát hogy miről beszélünk. A, az irányról. És nem kellene új témákat felvetni, hanem arra kell összpontosítani, amiről beszélünk a nőkről, és ezt kell egy irányelvel figyelembe venni, hogy most két hét, tizennégy hét sok esetben a helyzet, ezt kell megváltoztatni a nők helyzetét. Azt hiszem, hogy sem a bizottság, sem a tanács, sem az elnökség, a svéd vagy spanyol elnökség tűnik úgy, hogy lenne, vagy egyáltalán világos képe lenne, véleménye arról, hogy mit akarunk ezzel az irányelvel. Hallottuk a spanyol miniszterasszonyt ma délután, de nem tudok most sokkal többet arról, mint amit eddig tudtam. Hangsúlyozzuk, hogy milyen fontos a minőség, nagyra értékeljük Tarabella kollega jelentését, aztán jönnek a barcelonai kritériumok, meg a milléniumi célok. Hát van valami, valami hivatkozás ezekre a területekre, de számomra azért mégiscsak úgy tűnik, hogy ez az irányelv lehetetlen lesz ezt megvalósítani az egyes tagállamokban. Úgyhogy felmerül a kockázat, ugye a fizetésbeli különbség, ugye már ezzel kapcsolatban évekkel ezelőtt voltak vélemények. Úgy tűnik, hogy a férfiak is meg tudják tanulni, hogy mit kell csinálni egy kis gyerekkel, csecsemővel, még akkor is, hogyha nincsenek otthon az első két hétben a szülés után, a születés után. függetlenül attól, hogy akkor mehetnek-e apassági szabadságra, vagy igen, vagy nem. Óvért asszony, és aztán Figurédő asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy dolog. A liberálisok nem blokkolták ezt a projektet, de a végső szavazásnál, amikor ellentmondanak a, ellentmondtak egymásnak az egyes rendelkezések, ezért sikerült úgy a végszavazás, ahogyan. Támogatjuk azt, hogy el kell fogadni egy ilyen jellegű irányelvet. Támogatjuk azt is, hogy az anyasági szabadságot hosszabbítsuk meg minimum 20 hétre, ahogyan azt Eszrele asszony javasolta. Támogatjuk az apassági szabadság bevonását ebbe az irányelvbe, és legalábbis és én azt mond, kell, hogy mondjam, hogy a frakcióban még nem jutottunk végső döntésre, de az anyasági és az apasági szabadság egy és azon éremnek a két oldala, úgyhogy miért kellene itt most még éveket eltölteni egy irányelvel, amikor ő, ezt hamarabb is meg lehet csinálni, de azt is szeretném elmondani, hogy az apasági szabadság jogi szempontból nem szülői szabadság, ugyanis a szülő szabadság az opció, hogy az anya vagy az apa menjen szabadságra, de most külön beszélünk az anya és az apa lehetőségéről. Én jogász vagyok, úgyhogy én nem támogatnám a kötelező apasági szabadságot, de az apa dönthessen arról, hogy éle a lehetőséggel, vagy nem, attól függően, hogy mennyire törődik a gyermekével. Úgyhogy ez más téma, más kérdés, és ez a megközelítés siker vezethet el csak ahhoz, hogy elérjük a, a célunkat, az esélyegyenlőséget. Hogy most attól tartunk, hogy a tanács ezt nem fogja támogatni, hát engem az észt nép választott meg, nem a kormány. A tanács a, kormányok képviselőiből áll. És hogyha azt akarjuk, hogy az Európai Parlament még távolabb kerüljön a polgároktól, hát akkor folytassuk ezt a munkát, vagy pedig győzzük meg a tanácsot hogy mi a helyes út, úgyhogy a kötelezően, kötelező fizetett apasági szabadság, akkor, ha az apa élni akar ezzel a lehetőséggel. Néhányan kritizálják ezt a lehetőséget, és ez, ez nem helyes. Ezt alaposan meg kell nézni ezt a javaslatot. Ennyit szeretem volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm Figuredo asszony, utána Bauer asszony, és aztán még egyszer szeretnék emlékeztetni az időre. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és azt hiszem, hogy tehát köszönöm szépen még néhány összefüggést. Először is mindannyiunknak megvan az a joga, hogy módosító indítványokat terjesszünk be. És hát ez a dolgunk. A parlamentnek nagyon fontos a dolga, éppen ez a lényeg, hogy módosító indítványokkal éljen, amely javíthatja azokat a javaslatokat, amelyeket a bizottság dolgozott ki. És el kell kerülni a késedelmet a jogszabályalkotásban a jövőben. De amikor erről szabadság és szabadságról beszélünk, akkor ez ugye hasonló az anyaságihoz, ez ugyanannak a dolognak a két oldala és a parlamentben hajlunk arra, hogy azt mondjuk, hogy ugye, illetve azt mondjuk, hogy növelni kell a születési arányt, meg aggódunk, hogy nem, senki nem vállal gyermeket, de amikor a gyakorlati kérdések kerülnek szóba, a különböző konkrét feltételek az apasságra, meg az anyaságra vonatkozóan, akkor minden másképp lesz. És mi akkor tudjuk növelni a születési arányszámot, ezt tudjuk, és hát ez a ez a mai vitából is kiderül, hogyha ezt konkrétan megoldjuk, úgyhogy most már ideje, amikor egy minőségi lépést tehetünk előre. Eszrél asszony a jelentésének bizonyos részein néhány nagyon fontos kérdést vet fel. és olyan javaslatokat vesz elő, amelyeket már elfogadtak a parlamentben is, az utolsó parlament. Vannak olyan dolgok, amelyekkel már foglalkoztunk, tehát Eszrel asszony egy ilyen vegyes csomaggal szolgál, különböző javaslatokat terjeszt elő, amelyek visszanyúlnak korábbi jelentésekre, amelyeket elfogadott már ez a bizottság az előző parlamentben. Tehát ez egy vegyes felvágott, vannak benne új ötletek, és lehet, hogy azért csinálta ezt, hogy segítsen, de úgy látszik, hogy ez nem működik. Úgyhogy azt, én ezt a módosítót azért terjesztettem elő, hogy lássuk, hogy vannak olyan kérdések, amelyekkel ismét foglalkoznunk kell. Amikor 24 hétről beszélünk, én 22-t javasoltam eredetileg, tehát itt akkor ugye lement 20-ra a javaslat. Hát bárhogy is legyen, én szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy legyen egyfajta minimum a szabadságot illetően, és én szeretném megvédeni az apasági szabadságot. Azt hiszem, hogy általánosan meg kell állapodni abban, hogy elfogadjuk az előadó munkáját, de hangsúlyozni szeretném, hogy néhány módosítót visszavontak, amelyek nagyon fontosak. Ezeket újra elő kellene terjeszteni, Bauer asszony. kollégákat szeretném emlékeztetni arra a vitára, amit folytattunk szerintem körülbelül egy éve, amikor a bizottság jött azzal a javaslattal, hogy az év végéig előterjeszti, tehát a múlt év végéig előterjeszti az apasági, a, filiális szabadságról szóló, javaslatát, és én nagyon jól emlékszem, hogy én akkor azt mondtam, hogy az lenne a jó, hogyha mind a három javaslat itt lenne előttünk, azt is látni kell és ezt az új kolléganőknek mondom hogy azért nem került az apasági szabadságról szóló bizottsági javaslat az asztalunkra mert estrela asszony ezt belekomponálta a health and safety csomagba aminek nyilvánvalóan, nyilvánvalóan az lett az eredménye a bizottság azt várja hogy mi lesz ennek a, ennek a vége azt is látni kell, hogy ilyen formában, ahogy, ez a javaslat ma előttünk van, valószínű, megvalósíthatatlan. És ez rettenetesen nagy kár, mert az egész, egész csomagot már gyakorlatilag majdnem, hogy magunk mögött tudhatnánk, és többet tehettünk volna az anyák érdekében, mint most. Egy dolgot szeretnék még elmondani Szerintem abszolút téves az az információ, amit estrela asszony mond, hogy a, a szülői szabadság az nem fizetett szabadság. Én nem tudok olyan tagországról, persze lehet, hogy van, ahol a szülői szabadság az nem fizetett. Tehát az a rész, ami úgynevezett untransferable, ami az apasági szabadság ebből a szülői szabadságból, az is éppen úgy fizetett, mint a szülői szabadság többi része. Én nagyon sajnálom, hogy, hogy megint ott tartunk, mint egy évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag eh, ez a, ez a törvényjavaslat el fog akadni a tanácsban, éppen úgy, mint ahogy elakadt a, munkaidőről szóló irányelv. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Tényleg nagyon sajnálom, hogy azt kell mondjam, hogy nagyon sok kollega van, aki szívesen részt venne még, részt vett volna a vitában, de sajnos az idő elfogyott, tényleg sajnálom. Másrészt örülök is persze, hogy ilyen elkötelezett, lelkes vitát tudtunk folytatni egy ilyen fontos kérdésről. Még néhány percünk van, hogy Eszrala asszony most még néhány záró megjegyzést tegyen Eszrala asszony. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm mindenki hozzájárulását. Köszönöm ezt a nagyon élénk vitát. Köszönöm szépen a tolmácsoknak is, hogy egy kicsit tovább maradnak. Szeretném összefoglalni az elhangzottakat, vagyis hát az elhangzottakhoz hozzátenni a következőket. Azt hiszem, hogy Mindenképpen látni kell azt, hogy a különböző álláspontok elmozdultak már. Például én is változtattam bizonyos álláspontomon annak érdekében, hogy konszenzus érthessek el. És, és azt látom, hogy ha az, e, az Európai Néppárti frakció ról beszélünk, hogy ő ebben a frakcióban nincs meg a rugalmasság arra, hogy elmozduljanak az álláspontjukról, mint ahogy ezt más frakciók megtették. Három-négy kérdést szeretnék felvetni, és kérem, hogy gondolkozzanak el ezeken a kérdéseken. Az első az az, hogy a, miért is döntött a bizottság arról, hogy a 141-es cikket fogja alapul, jogi alapul venni. Mi támogatjuk azt a gondolatot, hogy nekünk kell a fő bizottságnak lenni, nem pedig más bizottságnak. Mi úgy gondoljuk, hogy a 141-es szik egy jó, jó jogalap. És kérem, hogy Bauer asszony gondolkodjon el a következőn. Szeretném tudni, hogy a születési, a szülői szabadsággal kapcsolatosan a szociális partnerek miben is egyeztek meg. Szeretném tudni, hogy például férfiak hajlandók feladni a fizetésüket, és otthon maradnak azért, hogy a gyerekeikkel foglalkozzanak. Ez egy nagyon fontos kérdés, ezeken el kell gondolkodni, Ugye mindenféle formájáról beszélünk a diszkriminációnak. Hogyha a férfiakat nem engedjük, hogy a családban vállalják a saját felelősségüket, akkor egyfajta diszkriminációval élünk, ugyanis joguk van a férfiaknak a gyermekük születésénél ott lenni, gondozni őket, felnőni, látni őket, tehát nem, ez nem lehet csak a nőknek adni ilyen jogokat. Természetesen a nőknek meg kell erősödniük a szülés után, viszont ezután ugye a férfiaknak és a nőknek együtt kell megosztaniuk ezt a munkát. Tehát erről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni. Ugye sokszor Nincs azonban pénz a legalapvetőbb dolgokra sem. Például ugye a harmónia létesítésére a családban. Fontos a családi harmónia. Ezt is mindenképpen figyelembe kell venni. Aztán ott vannak a szociális területek Tehát végül azt látjuk, hogy nem költünk pénzt például az orvosi területekre, a pszichológiai problémákra, a családi harmónia biztosítására, és így tovább. Szeretném felhívni a figyelmet a 123-as módosítóra, amit Garcia Perez asszony terjesztett be. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos módosító, mert lehetővé teszi számunkra, hogy sok problémát megoldjunk. De én még tovább is mennék, mint a 123-as módosító. asszonynak a 122-es módosítója jobb, mint a 123-as, gondolkodjanak el ezeken a módosítókon is. Elképzelhető, hogy valamelyiket kivegyük, mivel kevés az időnk, hát ennyit akartam elmondani, többet nem teltek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Eszterele asszony. Köszönöm szépen minden kollégának, a kolléganőnek, akik részt vettek ebben a nagyon érdekes vitában, és azt hiszem, hogy tiszteletben kell egymást tartani, tiszteletben kell tartani az álláspontunkat, itt nagyon fontos dolgokat hallottunk, de tiszteletben kell tartani mindenki véleményét. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes munkát ma délután. A tolmácsok munkáját is megköszönte az asszony, szintén köszönik a tolmácsok is. Holnap 9 órakor